Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, nagy örömmel látom önöket ismét ma reggel. Remélem, hogy tegnap jól utaztak. My trip was... Jobban, mint én. Az enyém az nagyon kalandos volt, az én utam. 14 óra alatt értem Brüsszelbe, elképesztő káosz alakult ki a légitársaságok között, de minden esetre köszönöm a megértést. Sok dolgunk van ma, szavazással kezdünk. Szavazunk egy jelentésről először is. Skelec úr az előadó, kohéziós politika és a körforgásos gazdaság. Skelec úr, van-e mondani valója ezzel kapcsolatosan? Nagyon röviden. Köszönöm az árnyék előadóknak, a kiváló együttműködést köszönöm. Köszönöm. Akkor azonnal kezdjük is a szavazást. Azzal kezdjük, hogy a második módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14, ellene, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Amendment. 15, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30 mellette ellene ta, e, igen. Bocsánat, ugrunk mert ez okafogyott lett, 32-es módosító mellette 32, részenként szavazunk, első rész, tehát akkor előről kezdem a 32-es módosított első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32 második rész, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette hogyha ezt elfogadjuk, a 42-est, akkor a 12-es kiesik, a kompromisszum az ötösnél tartunk, mellette lenne tartózkodás elfogadva, 47 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 47-es módosító, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61 mellette, itt van egy szobeli módosító. Van-e, aki a szobeli módosítót ellenzi? Nincsen. Akkor a 61-esről a szobeli módosítóval kiegészítve szavazunk mellette a tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 83 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 84 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 85 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 86 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 90-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 91 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 92 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 104 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 105 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 110 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 111 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 112 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 113 szóbeli módosítóval kiegészítve, hogyha nincsen senki ellenére szavazunk 113-as plusz szóbeli módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 124 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 127 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 128 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 131-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, MV6 mellette ellene tartózkodás elutasítva, MV7 mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV8 mellette ellene tartózkodás elutasítva. NV9 mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV10 mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV16 mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV17 mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV18 mellette ellene tartózkodás elutasítva. NV19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV20 mellette ellene tartózkodás elutasítva. NV22 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás következik elektronikusan. Szavazzunk meg, nyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Az előadónak gratulálok. Meg kell említenem, hogy van még egy plusz igen szavazat, az előadó szavazata. Ő momentán megfeledkezett beszélt a kártyájáról, de hát a legjobbakkal is előfordul, Skedec úr. A következő szavazás our opinion role of the city. A városok szerepe you know that there is a... az Unió nem intézményes keretei között az AFKO bizottság készítette ezt a jelentést, és Olbist úr írt véleményt a jelentése kapcsolatosan, a mi szakbizottságunk nevében. Olbist úr nincs itt, úgyhogy szavazhatunk is rögtön. Az egyes kompromisszummal kezdjük. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva 8-as kom- módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19 mellette ellene 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33 mellette ellenet tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most következik a záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 mellett, a, igen, szavazattal plusz egy, ugye? Elfogadtuk a véleményt. Ez lett a véleményünk, tehát a következő szavazás Uh, Ez egy állásfoglalás a Regi Bizottság nevében a vidéki, hegyvidéki és távoleső térségek sajátos igényeivel foglalkozik. Még mielőtt a szavazást megkezdenénk, meg kell említenem, hogy az állásfoglalást április 25-én döntöttük el, vagyis hogy ezt elkészítjük, a koordinátorok támogatták ezt. A tervezetet angolul köröztettük a regi tagjainak írásos eljárásban. 42 módosító volt határidőre, Ennyit kaptunk, és a következő lépések az állásfoglalással kapcsolatban. A koordinátorok kérdést készítenek elő szóbeli válaszra a 128-as szabály szerint, az uh, ügyrend 128-as szabálya szerint, és a szakbizottság nevében én fogom benyújtani ezt a kérdést, hogyha a frakciók hozzájárulnak, hogy napirendre vegyük a szóbeli kérdést, akkor a plenárison vitát tarthatunk a kérdéssel, és végső soron az állásfoglalással kapcsolatban ez az eljárás. Erre kellett felhívnom a figyelmüket, és most már több mondani valóm nincs is. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy hozzájárultak az állásfoglalás előkészítéséhez, illetve hogy aktívan dolgoztak a kompromisszumokon és a módosítókon. Kezdjük a szavazást a hármas módosítóval, amelyet szobali módosítóval egészítettünk ki, hogyha nincsen ellenvetés, nincsen. Hármas módosító plusz szóbeli módosító, mellett ellene tartózkodás elfogadva. Négyes, ez is szóbad, szóbeli módosítóval, ha nem ellenzi, senki nem ellenzi. Négyes módosító szóbelivel együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette, ellennel tartózkodás elfogadva. Hatodik. Mellette ellennel tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum. Ezen a ponton szeretnék szóbeli módosítót indítványozni. A második mondat a kompromisszumban tegnap este módosult. The south side urban areas should be given the assurance that they could enjoy similar opportunities as those living in the urban areas. Ez lett a végleges szöveg, a kompromisszumos szöveg. Hogyha valamivel kiegészíthetem ezt, most már a 10-es, 11-es módosítók is szerepelnek benne, tehát nem csak az E, hanem a G preambulum bekezdésre is vonatkozik ez a kompromisszum, hogyha elfogadjuk, ezek is ki fognak esni. Köszönöm szépen, én is el akartam ezt mondani. A titkársággal egyeztettem, mert ez a kompromisszum különböző módosítókat foglal magába. 7-es, 10-es, 11-es és a 31-es. Ezek az a módosító indítványok mind a G preambulum bekezdése vonatkoznak, tehát ahogyan a kolléga említette, az E és a G preambulum bekezdéseket fedi le ez a kompromisszum. Az egyes kompromisszumot ki tudja támogatni, ki az, aki nem, tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító. Mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ezért csak ellenőrizzük elektronikusan. Nyolcas módosító, szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Skrelec úr. Igen. Köszönöm a 9-es kiesik, 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14 mellette ellene tartózkodás. False, I'm sorry, it false. Igen, ez okafogyottá vált. 14-es kiesik, és le is zárom a szavazást ötös módosító, szóbeli módosítóval, ha nem ellenzi senki, nem ellenzi senki, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 32-es módosító mellett ellene tartózkodás el, elfogadva. 6-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 37-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. 38 mellette kiesik, mert a 37-est elfogadtuk, 41 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás következik. Elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Köszönöm. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az állásfoglalást 31 igen szavazattal. Köszönöm szépen. Here we close our voting. Ezzel a szavazás végére értünk. And continuing with the And we continue now with the, uh, the next point in our... A következő napirendi pontunk jelentés tervezett megvitatása. Kérném azokat a képviselőket, akik elhagyják a termet, hogy ezt csendben tegyék. Okay, thank you very much. We can... Köszönöm szépen. Folytatjuk akkor. A következő napi rendi pontunkhoz értünk. Egy jelentéstervezetet fogunk most megvitatni, amelyet Pascal Arimon készített. A 2015 per 1839-es rendelet szerinti különleges intézkedéseket fogjuk most megvitatni. Kérném a jelenlévőket, hogy ne beszélgessenek a teremben. Az ülésteremben csendre van szükségünk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm. Megadom a szót Árimon úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két hete már hasonló helyzetben voltunk, most bemutatom akkor röviden a jelentésemet, amely előttük, önök előtt is már megtalálható. Az Európai Parlament regionális szakbizottságával foglalkozó, szakpolitikájával foglalkozó bizottsági jelentésről van, van itt szó. A 2015 per 1839-es rendelet szerinti különleges intézkedéseket tárgyaljuk. Bevezetésként szeretném elmondani, hogy itt nem ezen különleges intézkedések okairól beszélünk, vagy arról, hogy Görögország miért került ilyen helyzetbe. Az én jelentésem kizárólag csak azzal foglalkozik, hogy milyen következményei vannak az általunk meghozott intézkedéseknek, hogy ezt pozitívan vagy negatívan kell leértékelnünk, hogy sikerült-e lezárni projekteket ezen két intézkedésnek köszönhetően, vagy sem. Ennek megfelelően tehát politikailag fogom értékelni. Um, pontosabban a politikai értékelést nem ebben a jelentésben végezzük, hiszen nem ez a helye ennek a politikai elemzésnek. Így tehát ezt a részt ki is vehetjük az elemzendő témák sorából. 2015-ben a bizottság elismerte, hogy Görögország az akkori helyzetében, amelybe a pénzügyi válság miatt került, képtelen volt a kohéziós alap és a regionális fejlesztési alap projektjeit fenntartani. Nem volt képes ezeket véghez vinni, nem volt képes társfinanszírozni azokat. Ezért a bizottság azt javasolta, hogy két konkrét intézkedésekkel segítsünk Görögországnak. Egyrészt azon projektekre vonatkozóan, amelyek a 2007-13-as időszakban kerültek finanszírozásra, ezzel kapcsolatban tehát az Európai Unió 100%-ban finanszírozta ezen projekteket, Görögországnak nem kell ezt társfinanszíroznia, ami pedig egy további likviditási segítséget illeti, egy milliárd eurós likviditási segítséget javasolt a bizottság, és ami pedig a 2014-2020-as támogatási időszakot illeti, ez a második rész, először is hamarabb kellett kifizetni az első kifizetéseket. Itt egy 1 milliárd eurós támogatásról vagy előzetes kifizetésről van itt szó, tehát összesen 2 milliárd eurós összegről beszélünk a két részt összeadva. Mint már elhangzott, különleges intézkedésekről van itt szó. Ennek megfelelő eljárásban kezelte ezt a parlament. Egyszerű oka van ennek, ez egy sürgős, beavatkozást igénylő helyzet volt, Görögországnak gyorsan kellett ezen projekteket útjára indítania, tehát nagyon sürgősen szüksége volt Görögországnak ezen két milliárd euróra. Valamint Görögország 2016. decemberig jelentenie kellett arról, hogy most 2018-ban, tehát foglalkozunk ezzel, és nem 2017-ben a különleges intézkedésekkel, és pont azért, mert Görögország nem a megállapodásnak megfelelően 2016 végén, hanem csak 2017 májusában készített jelentést a felhasználásról, és ezért még további utólagos kérdések is felmerültek, sőt a Strasburgi plenárison szóbeli kérdést is megfogalmaztak. Ezért tehát magát a jelentést az adatokkal csak 2017 decemberében kaphattuk meg. Ahhoz, hogy ezt a jelentést én értékelhessem, ezért kellett még kicsit halasztani az időpontokon. A jelentésemben értékelést is készítek, és jelenleg arra a következtetésre tudunk jutni, hogy ezen további likviditás valójában nagyon hatékonyan került felhasználásra, abból a szempontból, hogy nagyon sok projektet lehetett végül tényleg lezárni, ezt számszerűsíthetjük. Görögország ebben az időszakban különböző prioritást élvező projekteket határozott meg. 181 projektet határoztak meg, összesen körülbelül 5 milliárd eurós összegben, 2017-13-as időszakban 20, 55 százaléka volt ez a projekteknek, ebből 136 projektet 2017 végéig lezártak. Ezen prioritást élvező projektekből 24 pedig a következő időszakra, 2014-20-as időszakra átkerült. És 1,1 milliárd euró értékben további projekteket nem zártak le, és ennek megfelelően ezeket megszakították. A sikeres, sikeresen lezárt úgynevezett híd projektek, amelyek az előző 2007-13-as időszakból 2007 előtti időszakból származtak, és utána ebben az időszakban zárták le őket. Erre példa az aténi metró építése, a tesszaloniki metró építése, vonatösszeköttetés, Titoria Janikladi domokos között. Ezek mind olyan projektek, amelyek ezen különleges intézkedéseknek köszönhetően láttak napvilágot, és ezeknek köszönhetően sikerült ezeket lezárni. Ha nem hoztuk volna meg a parlamentben és a tanácsnál ezen különleges intézkedéseket, akkor nem lehetett volna lezárni ezen projekteket. Ennek az lett volna a következménye, hogy a görög állam a már megkezdett projekteket vagy saját maga kellett volna, hogy finanszírozza, erre nem volt lehetősége, vagy pedig az Európai Unió, és hogyha ezt nem tudta volna lezárni, akkor az Európai Unió által már korábban nyújtott támogatásokat vissza kellett volna fizetnie. Ezzel csak tovább nehezítettük volna Görögország pénzügyi helyzetét. 18 prioritást élvező projektet határoztak meg a következő időszakra, és nem csak, hogy meghatározták, hanem végig is vitték ezen projekteket. Van még két pozitívan értékelendő adat. Az első szerintem nagyon fontos, az abszorpciós kapacitás a 2007-13-as időszakban 100% volt. Tehát az összes rendelkezésre álló összeget fel is használták, és projektekben felhasználták. Ez volt az egyik feltétele amelyet a rendeletben is beleírtuk, hogy konkrétan kizárólag csak ezen projektekre lehet felhasználni ezen összegeket. A második adat szintén rendkívül pozitív. A 2014-2018-as időszakra 23,3% és 28% volt ez az arány, és ez szintén rendkívül pozitív. És a kidolgozott és megvalósult projektek tekintetében így a görög GDP 2%-kal magasabb, mint hogyha nem támogatta volna az Európai Unió ezen projekteket. Tehát láthatjuk, hogy a görög fejlődés szempontjából ezek rendkívül fontos támogatások voltak. A bruttó a PIB, a GDP és a és az abszorpciós ráta, tehát mind nagyon fontos mutatók, és ebből is láthatjuk, hogy beszélhetünk ezen projektek minőségéről és hatékonyságáról, ami a rendelkezésre álló pénzek felhasználását illeti. Láthatjuk, hogy a projektek nagy részét nem kellett megszakítani. Görögország versenyképessége úgy gondolom, hogy ezáltal javult, munkahelyeket teremtettek, és a polgárok életkörülményein sikerült javítani. A további elemzések fogják megmutatni azt, hogy ezen különleges intézkedések milyen mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy változzon a helyzet. Jelenleg még ezen tanulmányok nem állnak rendelkezésre, a görög állam részéről csak a projektek listáját kaptuk meg, de úgy gondolom, hogy végső soron azt elmondhatjuk, és el kell, hogy mondjuk, hogy mindenképpen helyes döntés volt ezen különleges intézkedéseket meghozni ezen rendelet keretein belül. Nem csak Görögországon segítettünk, nem egyszerűen csak projektekbe fektettünk pénzt, olyan projektekbe, amelyek többletértéket jelentenek Görögország és Európa számára is, hanem sikerült elkerülni azt, hogy komoly összegek azért kerültek volna megsemmisítésre, mert nem lehetett volna tovább vinni ezen projekteket, és mivel Európába vissza kellett volna fizetni ezen összegeket Görögországnak, ezzel csak tovább romlott volna Görögország helyzete, és szeretném kiemelni azt is, hogy nagyon fontos, hogy a parlament különleges intézkedésként hozta meg ezeket, tehát nem szabad, hogy ez most már rendes, szabályos, a szabálynak megfelelő eljárás legyen. Tehát összességében azt gondolom, hogy helyesen jártunk el, ennek megfelelően, tehát a jelentésemben is arra a következtetése fogok jutni, hogy ez helyes, célzott, éppen ezért bölcs döntés volt, hogy meghoztuk ezen különleges intézkedéseket. Nagyon szívesen állok rendelkezésre, hogy ezen intézkedésekről folytassuk a vitát, és nagy figyelemmel hallgatom a módosító javaslataikat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek adok meg, adom meg a szót, Kuculi Norsonok elsőként. Csak nagyon röviden a jelentésről. Szerintem is nagyon helyes lépés volt, hogy felszabadítottuk ezeket a forrásokat, Görögország számára, és hogy a társ finanszírozás nélkül Görögország megkapta ezeket a pénzeket, ami nagyon sokat segített a görög gazdaságon, sikerült végrehajtani projekteket, és ez afelé hajtja viszi Görögországot, hogy az a tagállam legyen, amely a 2000 14-17 közötti programozási időszakban a legtöbb forrás fel tudja használni. Zajlik ez az ideológiai vita a társfinanszírozásról, és időnként nagyon köldöknéző ez a vita. Az új programozási időszakra tekintettel kell lennünk. A görög tapasztalatok jó példát mutatnak arra, hogy mennyire fontos a társ finanszírozás, amikor is a kiadásokra rendelkezésre álló kapacitásból indulunk, illetve abból a szempontból, hogy sikerül-e végrehajtani, végigvinni a projekteket. Ez tulajdonképpen az egész jelentésnek is a legérdekesebb eh, szempontja. És ez, itt még sok mindent kellene tisztázni a bizottság és a tagállamok részéről. Mert ugye, ha nincs eh, társfinanszírozás, eh, akkor azt látjuk, hogy megnőnek a kiadások jelentős mértékben és ezért ezek olyan problémák, amiket el lehetett volna kerülni, hogyha lett volna társ finanszírozás, illetve ha gyorsabban történtek volna az intézkedések. Lehet, hogy időnként egy konkrét kérdéssel kapcsolatban érdemesebb mélyre ásni, és megnézni, hogy a döntésnek milyen hatása lett. Ez itt most egy egyedülálló példa, igen, ez elhangzott, de azért az teljesen biztos, hogy azon még gondolkoznunk kell, hogy hogyan lépjünk tovább. Köszönöm szépen. Az ECR frakció képviseletében Polszowski úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim, én egyetértek természetesen a két előttem szólóval, alapvetően a görög válság kapcsán. Ahogyan mi is ezt megéltük, a görögországi helyzet megkövetelte azt, hogy sürgetően intézkedjünk, és ezzel a rendeléttel ezt megtette az Európai Unió. Nagyon problematikus volt ugyanis a helyzet, elsősorban persze Görögország számára, de az egész régió, sőt az egész Európai Unió számára is. Ezért volt rendkívül fontos, ahogyan az EU reagált. De azt is szeretném aláhúzni, hogy valamennyien kivételnek, kivételesnek kell, hogy tekintsük eh, ezt a reagálást. Nem szabad, hogy az váljon szabályá az Európai Unióban, hogy egy ilyen helyzetben ilyen sok forrást kell rendelkezésre bocsájtani. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lett volna ez célszerű ebben a konkrét eh, esetben Görögországgal kapcsolatban, ahogyan ezt az előbb is elmondtam. Görögországon sikerült segíteni ezzel az intézkedéssel. Látszik, hogy élénkült ennek köszönhetően a gazdaság. A legnyugtalanítóbb válság üzemmódot sikerült ezekkel a forrásokkal megállítani. Egyetértek azzal, amit az előadó elmondott. Valóban az sajnálatos, hogy nincs a minőségi értékelés a versenyképességgel kapcsolatban, illetve az projektek egyes konkrét szempontjaival kapcsolatban egy részletes értékelés elkészülte, nagyon fontos lenne és egy holisztikus, mindenre kiterjedő elemzést még el kell készíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Papadimoris úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Az a kezdeném, hogy Arimon kollégánk, az előadó munkája mindenképpen pozitív. Én magam és a frakcióm is eh, pozitívan állunk hozzá a jelentéshez, és mm, néhány eh, módosítót be fogunk nyújtani. A jelentés, amiről beszélünk, két dolgot világossá tesz. Egyrészt az, hogy ahogyan Mihály asszony, ahogyan ön is elmondta, illetve hogy a jelentésből is kiderül, jól cselekedtünk, pozitív volt ez az intézkedés. 18 án a jóvá hagyott a plenáris ülés egy jelentést, és ezzel Görögország is hozzájárul ahhoz, elismerte azt, hogy fontos lépéseket kell eh, tennie. Az Európai Parlament eh, szinte hangúan hagyott, jó, hagyott jóvá egy jelentést, eh, aminek az eredményeképpen a görög hatóságoknak is sikerült eredményesen fellépni. Most Arimonul előállt ezzel a jelentéssel, és majd decemberben készít el erről a bizottság egy jelentést. Ezzel az abszorpciós kapacitás, az abszorpciós ráta jelentős mértékben javult Görögországban, Alimon úr is kijelentettem, és most Görögország vezeti élen jár az abszorpciós ráta tekintetében. Ezt Konszolino kollega is elmondta. És minden frakció egyetért abban, hogy pozitívan kell értékelni ezt a helyzetet, ezeket a számokat, nem csak Görögország szempontjából, hanem az egész kohézió, illetve a az Európai Bizottság legfontosabb célkitűzéseivel összefüggésben is, hiszen nem pazarolták el ezeket a pénzeket, egyáltalán nem. Ezek az intézkedések nagyon helyesek voltak, és pontosan azt sikerült ezzel elérni, hogy nem mentek veszendőbe pénzek, források az európai adófizetők pénze ugyanis ha nem sikerült volna végrehajtani a projekteket, akkor ez történt volna, és akkor nem sikerült volna sem a termelékenységet, sem a versenyképességet javítani a görög gazdaságban, viszont így történtek beruházások, munkahelyek jöttek létre, és nőtt a GDP. Látjuk tehát azt, hogy Görögországban jelentős mértékben javult a helyzet. Augusztus 20-án kiléphet Görögország a támogatási programból. Ez tehát egy sikertörténet az Európai Parlament és az én hazám Görögország számára is, és az Európai Bizottság számára is, amely javaslatot tett erre a rendeletre, hogy ezek a különleges intézkedések megtörténjenek ebben a kivételes helyzetben. Így egy következtetés is le tudunk vonni mindebből. Nem ideológiai kérdésről van itt szó, és azt, ami a társfinanszírozás kérdését illeti, azért azt látjuk, hogy 2015-ben nagyon sok volt a félbehagyott projekt, még az előző programozási időszakból, a 2014-ig tartó időszakból, és ez a pénz elveszett volna. Nem volt ugyanis jó a programozás, nem volt jó a tervezés, még száz projektet akartak akkor vég, lebonyolítani, és ezt a, hogyha nem született volna meg a különleges intézkedés, akkor ez a pénz a félbejött projektek kapcsán elveszett volna. De az nagyon fontos, hogy elkészüljön egy racionális értékelés az érintett helyi, regionális és közösségi intézmények részéről. És még egy dolgot. A jelentésben, a Narimon kollega is elmondta, pozitív következtetéseket tudtunk levonni, a, úgy az Európai Bizottság, a Parlament, illetve a görög hatóságok részéről. Én azt javaslom, hogy az illetékes minisztert, Karicis urat eh, hívjuk meg, elnökasszony, júliusban, az egyik szakbizottsági ülésünkre, ide a regionális szakbizottságba és egy, elmondhatjuk akkor, hogy mennyire pozitív ez a példa. Nagyon jók az eredmények. De időközben folyik egy nagy vita arról, hogy ezeket a forrásokat nem kellene-e a, most az új többéves pénzügyi keretbe átcsoportosítani, és szólnak e mellett is érvek, de mindenképpen támogatni kell a kohéziót, és nem szabad, hogy csökkenjen a kohéziós politika pénzügyi támogatása. Köszönöm szépen. Igen, ezt majd megvitatjuk, hogy meghívjunk-e több tagállamból is, esetleg minisztereket a Régi Szakbizottság ülésére. Erről már a hónap elején is beszéltünk. De most folytassuk az árnyék előadók meghallgatását. Reintke asszony nincs itt, senki nem helyettesíti, akkor te már asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Arimon úr jelentése nagyon jó időpontban készült el. A 2015-ben elfogadott eh, három eh, intézkedésről, ugye 100 százalékos eh, abszorpciós ráta, azután még az operatív programok kaptak egy 7%-os előfinanszírozást, Egyetértek az előadóval, amikor azt mondja, hogy nem csak az abszorpciós rátát, hanem a minőségi hatásokat is értékelni kellett volna, hogy mennyire fenntartható eredmények születtek a környezet szempontjából, azon projektek révén, amelyek ugye megkapták ezt az EU finanszírozást. Görögországban nagyon különleges volt a helyzet, és látnunk kell azt is, hogy nagyon fájdalmas intézkedések eh, történtek, eh, a trojka feltételei nagyon eh, kemények, szigorúak voltak, hiszen az adófizetők pénzét korrekt módon kellett felhasználni, ezt biztosítani kellett, hogy ezeket pazarolják el. Ezek az intézkedések tehát nyilván hasznosak voltak, ezt a jelentés is megerősíti. És az is elhangzott, hogy Görögország nagyon speciális helyzetben van, még mindig kényes a helyzet, a társadalmi és a gazdasági kohézió kérdése. Ebben az összefüggésben még egy kéréssel fordulnék a bizottsághoz, és, illetve a kollégákhoz is az új szabályozási csomagkal összefüggésben. Abban egyetértünk valamennyien, hogy a kohéziós politikát támogatnunk kell. Ez az egyetlen olyan politika, aminek van disztribúciós hatása, és hogy a bizottság is már megígérte, fontos, hogy más indikátorokat, mint például a fiatalok körében a munkanélküliséget is figyelembe vegyük. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy Görögország, ugyanúgy, mint Olaszország, különösen Dél-Olaszország, nagyon nagy árat fizetett a gazdasági válság miatt és a migránsok irányába megnyilvánuló nagyvonalúsága miatt is ez összehasonlíthatatlan nagy erőfeszítés volt Görögország részéről. Amikor mi itt majd a következő hosszú távú költségvetésről beszélünk, és a következő öt éves programokat is nézzük, akkor fontos, hogy ezeket az elveket is figyelembe vegyük. Köszönöm szépen a hozzászólást, és Piráki asszonyé a szó. Köszönöm szépen. Szeretném Pascal Arimon kollégának megköszönni ezt a jelentést. Nagyon hosszú utat tett meg, és meg tudom erősíteni, hogy igen, nagyon pozitív eredményre jutottunk. A jelentés tulajdonképpen már akkor már korábban is jó lett volna, ha ide került volna a szakbizottságunk elé, de mindegy, most pozitív az értékelésünk, de azt látni kell, hogy az ördög sokszor a részletekben rejlik. És az is nagyon fontos, hogy a jelentésben nincs szó a körülményekről, illetve azokról a szabályokról, amelyeknek az alapján ezek az intézkedések megszülettek Például azt, hogy száz százalékra emelik a lehetséges társ, társfinanszírozást. Erre valamilyen mm, kiinduló pont, valamilyen keretre lett volna szükség. Görögország kapott egy lehetőséget arra, hogy a korábbi időszakban elindított projekteket véghez tudja vinni, be tudja fejezni de a helyzet továbbra sem könnyű. A parlamentben mi nagyon nagy szakértelemmel is eh, rendelkezünk, tudjuk eh, elemezni ezeket az adatokat. Eh, Görögország elveszette a GDP-nek a 16 százalékát. Nagyon nagy pofonokat kapott, úgymond a görög gazdaság az egész válságidőszakban. A foglalkoztatás munkahelyi helyzet is rossz, 19 százalék a munkanélküliség, a fiatalok körében még ennél is magasabb. Nagyon komoly problémákat kell még megoldani. De látnunk kell persze az eredményeket is, és annak igazából nem lenne értelme, hogyha azt követelnénk Görögországtól, hogy tovább járjon azon az úton, ami korábban igazából nem hozott eredményt hiszen változtatásokra van szükség, és a projekteket be kell fejezni mindenképpen. Ez minden országra, minden projektre vonatkozik, nem csak Görögországra. A strukturális változtatásokra is szükség van. A Görögországgal foglalkozó munkacsoport, a Task Force is rámutatott erre, és az értékelésben azért ott is az eredményekre helyezték a hangsúlyt. És még a következőt hagyd mondjam el. Ez a jelentés lehetővé teszi azt is, hogy köszönetet mondjunk a szolidaritásért, ami megnyilvánult irántunk. Ezt már októberben is elmondtuk. A rendelet tehát akkor sikerült módosítani. De mindenképpen fel kell tennünk azt a kérdést, hogy most ezeket az eredményeket hogyan prezentáljuk a polgárok felé, hiszen itt ugye szolidaritás nyilvánult meg irányunkban, a jelentés alapján eh, azért fontos lenne a görög nép szám felé se valami dicséretet megfogalmazni, hiszen nagyon eh, nem szabad úgy tekinteni, hogy egyfajta alamizsnát kaptunk. Köszönöm szépen, Papadimkis eh, képviselő. A jelentésben jelentésben az szerepel, hogy a strukturális átalakulásokra milyen nagy szükség van. Ezek a szerkezet átalakítások kaptak támogatást, és ezek a források azt a célt szolgálták, hogy javuljon a helyzet. A korábbi és a jelenlegi kormány működése kapcsán is az a helyzet, hogy a KKV-knak is, minden munkavállalónak még nagyon nagy erőfeszítéseket kell tenni. Na, hosszú utat tettük meg. Ha végig gondoljuk, hogy mi történt például Görögország északi részén Kavalában, ahol hatalmas tüntetések voltak, például ma is szerveztek nagy demonstrációkat, és most, a mai nap során és például az autópályákon fizetővé tették az autópálya használatot, megnyitották ezeket az új fizetőkapukat, és folyamatosan nőnek a költségek, egyre többet kell fizetni az úthasználatért. Ezeket a negatív humokat is meg kell említeni. Ez azt jelenti, hogy az emberek nem fognak az autópályán vagy a nagy utakon menni, ahol fizetni kell, ez, hanem kerülő utakat fognak használni, ami a város nyilván nagyon hátrányosan fogja érinteni. Az átlag emberek számára egyszerűen túl drága lesz az út használat és ez az előítéleteket is erősíteni fogja. Ezekben az években tehát voltak ilyen kísérő jelensége is bizonyos projekteknek. Ami az abszorciós rátát illeti, ezt látjuk, hogy e, nagyon sok nehézséggel kell még megküzdeni az embereknek, ezzel kapcsolatban. Itt mindenképpen állami projektekről van szó, és elsősorban infrastruktúrális beruházások valósulnak meg, ezek hatással vannak a piaci körülményekre, amelyek között a vállalatok működnek, és mindez a vállalatok életét, a nyereségét is befolyásolja a tagállamoktól érkező támogatás a munkavállalókhoz kellene, hogy eljusson. De hát ott vannak a nagy monopóliumok, burzsóák, kormányok, amelyek egyszerűen ellopják ezeket a pénzeket az emberektől. Köszönöm szépen, úgy látom, hogy többen nem jelentkeznek a szakbizottság tagjai közül. Megadom a bizottság képviselőjének a szót. Nészler úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm az előadót és a szakbizottság tagjait. Köszönöm, hogy meghívtak erre az eszmecserére. Amikor visszatekintünk a 2015-ös év második felére, amikor a görög állam és a görög bankok súlyos likviditási problémákkal küzdöttek, egyértelmű volt a bizottság számára, és számunkra, akik a strukturális alapok végrehajtásával foglalkozunk, hogy súlyos kockázat merült fel, és leállhat a végrehajtás. Ennek fontos negatív kihatása lehetett volna megerősítve az egyébként is már meglehetősen súlyos válságot. A válaszunk egy egyszerű megoldás volt, és bátor lépés abban az értelemben, hogy nagy pénzügyi volumeneket tudott mozgósítani, és azonnal végre lehetett hajtani. Ez volt az a három intézkedés, amelyek a CPR rendelet módosításában testesültek meg 100%-kal, bővült a társfinanszírozás időkorlátozással, aztán a 95%-os plafonérték megszűnt az átmeneti kifizetésekre, és volt egy 7%-os kiegészítő előzetes kifizetés a 14-20-as időszakra nézve. Van egy nagyon, volt egy nagyon fontos garancia elem is, vagyis hogy kötelezettsége keletkezett a görög államnak, hogy a kifizetésekre vonatkozó forrásokat egy külön elkülönített számlán helyezzék el, amely csak arra használható, hogy a kedvezményezetteknek fizessenek belőle, vagyis ezzel akartunk gondoskodni azon, arról, hogy a kedvezményezettek kapják meg valóban ezeket az összegeket. 2007 és 2013 között sikerült szinte 1 milliárd eurót kifizetni társfinanszírozásban, 2020-as időszakban pedig gyors indítást kívántunk elérni, már ami a programokat illeti. Ha az értékelést tekintjük, amit a görög állam által összeállított jelentés ismertet, illetve a végrehajtási zárójelentés, amit Görögországtól kaptunk, arra a következtetése juthatunk, hogy mindkét esetben sikeresek voltak az intézkedések. A 2007-13-as programok esetében az azonnali pénzinjekció már 2015-ben, illetve a növ, megnövelt előzete, előzetes kifizetések 1 milliárdos többletfizetést tettek lehetővé 2015-ben és 16 ban Ezen keresztül Görögország volt az első olyan EU-s tagállam, amely elérte a 100%-os felhasználást, vagyis a 2007-13-as időszakban 100%-ban felhasználták a forrásokat. Az átlag egyébként az Európai Unióban 96%. A Görögország felére nyúló forrásokat sokkal gyorsabban kifizették, mint a többi tagállam számára. A zárás folyamata is nagyon zökkenőmentesen zajlik, és a rendelkezésre álló adatok alapján biztonsággal kijelenthetjük, hogy nem vesznek el források Görögország esetében. A nem lezárt projektek száma nagymértékben csökkent. Összevetve ezt a 2000-2006-os időszakkal, amikor is 900 projekt nem zárult le, Jelen pillanatban a 2007-13-as időszakban összesen 79 befejezetlen projekt volt, amelyek egyébként majd nemzeti forrásokból kerülnek befejezésre vagy véglegesítésre. Ezen célzott intézkedések nélkül a befejezetlen projektek száma sokkal magasabb lett volna, és Görögország nagyon nehezen tudta volna biztosítani a projektek befejezéséhez szükséges forrásokat. Görögország nagyon fontos projekteket tudott lezárni. Erimont úr említette talán az a legismertebbeket, a, az autópálya koncesziókat. Ez valóban siker volt. Bebizonyított mondta, hogy ebben a helyzetben is újra lehet indítani a munkákat, és 2017-ben most mind az öt projektet lezárták, elkészítették és fel is avatták. A 2014-20-as rendkívüli előfinanszírozás nyomán 25%-kal javult a mutató, az EU átlag egyébként 14 százalék, hogyha kizárjuk azt a 7 százalékot, amely egy kiegészítő, egyszeri előfinanszírozás volt, Görögország sokkal jobban teljesít, mint ami az európai átlag. Azt is nagyon fontos felismerni, hogy Görögország volt arra köteleztük, hogy a 7%-os plusz társfinanszírozást indokolja azzal, hogy köztes kifizetési kérelmeket nyújtson be, ez sikeresen megtörtént. Ez azt jelenti, és ezt látjuk most, hogy Görögország megint a végrehajtáson dolgozik, a strukturális alapok végrehajtásán, és az egyik legjobban teljesítő tagállam. Hölgyeim és uraim, lehet, hogy érdemes megemlíteni azt a kérdést, amit többen felvetettek, vagyis a versenyképesség kérdését. Úgy alakult a helyzet, hogy nem volt feladatunk felmérni az intézkedések hatását hosszú távú kontextusban. A kérdés az volt, hogy sikeres volt-e a projekt ebben a kontextusban, és a válasz egyértelmű igen volt. Hogyha megnézzük a versenyképességet, akkor hosszabb távú perspektívában tudunk gondolkodni, figyelembe véve a strukturális reformokat, amelyek most végrehajtás alatt állnak Görögországban, és amelyeket eh, fel kell mérni részletesebben de azt látjuk a rendelkezés álló adatokból, a világbanki adatokból, illetve a világgazdasági fórum adataiból, hogy Görögország versenyképességi szintje javult az öt évvel ezelőtti helyzethez képest. Minden esetre ez nagyon pozitív eredmény, és mindenkit biztosítok arról, hogy a strukturális alapok hozzájárulása a görög gazdaság talpraállásához olyas valami, amit folyamatosan értékelünk a memorandum kontextusában. Külön köszönetet szeretnék mondani Arimont úrnak, mert kiváló jelentést készített, és nagyon nyitott eszmecserét együtt folytatott kollégáinkkal, illetve Grecó asszony kabinettjével. Köszönöm szépen. Köszönöm. Arimont úr, tessék. Sokat már nem szeretnék hozzáfűzni ahhoz, ami elhangzott, mert minden szükséges dolog elhangzott. A kollégákkal örülök már előre is az együttműködésnek, hogy tovább javíthassunk ezen a jelentésen, hogy elmondhassák a véleményüket. Ami a határidőket illeti, a módosítókat nagyon gyorsan be kell nyújtani, és már előre köszönöm a bizottságnak is a jó együttműködést, amelyet sikerült megvalósítanunk. Végső soron azt gondolom, azt remélem, hogy a parlament, ahogy azt írja, a regionális politika nehéz időszakokban segít az államokon, ezen különleges intézkedések, ahogy azt a görög kolléga is most mondta, valóban felhasználhatók arra, hogy a regionális politikát tudjuk reklámozni. Úgy gondolom, hogy ezen jelentésben is mindenképpen élnünk kell ezzel a lehetőséggel. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretném még megemlíteni, hogy a módosítók benyújtásának határideje Május 17-e 6 óra, délután 6 óra, néhány nap van tehát még addig. Viszont pozitívak voltak a reakciók a jelentéssel kapcsolatban, úgyhogy remélem, hogy kevés módosító lesz. Minden esetre a szakbizottság általános véleménye, hogy jó ez a jelentés, Május 17-én 6 óráig lehet benyújtani a módosítókat, és hogyha minden jól megy, akkor a júniusi ülésünkön tudunk szavazni erről a jelentésről, de hogyha ezt a nagyon fontos pozitív üzenetet közvetíteni szeretnénk, akkor így kell eljárnunk. Pozitív intézkedéseket tett a bizottság, a sakbizottságunk támogatásával, és a jelentés üzenetei is nagyon pozitívak. Köszönöm szépen! és most a következő napi rendi pontunkra térünk, ami egy prezentáció lesz. Egy tanulmányt mutatnak be új technológiák és regionális politika, az U a következő kohéziós politikai keret felé. Ez is a szolgálat által készített vélemény, illetve tanulmány. Ezzel kapcsolatosan volt egy műhely munka is, és ennek az eredményeképpen egy jelentés készült. A szó a panelen február 8-án ezt be is mutatták. Szakbizottságunk most kapott alkalmat arra, hogy meghallgassa ennek a jelentésnek a bemutatását, Anerstedt professzor szeretném felkérni, hogy mutassa be a jelentést. Üdvözlöm a Regi Bizottságban, tessék! Thank you kindly, Mrs. Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm mindenkinek a figyelmet. 15 percen van arra, hogy meggyőzem önöket arról, hogy a 69 oldalas jelentést érdemes elolvasni, vagy legalábbis érdemes belenézni. Itt láthatják az összefoglalót, ez négy oldal mindössze. Tíz következtetést tartalmaz. Új technológiák és regionális politika egy új kohéziós politikai keret felé. Elnök asszony már elmondta, hogy volt egy workshop tavaly októberben. Nagyon komolyan vettem ezt a workshopot, nem csak azért, hogy összefoglaljam, ami abban benne volt, hanem azért is, hogy elemezzük, hogy a kohéziós politikának milyen lehetőségei vannak a regionális politikának, a technológiával kapcsolatban, a technológia alkalmazásával kapcsolatban, hogyan lehet új perspektívákat felhozni azzal kapcsolatban, hogy tegnap és ma beszéltünk itt a szakbizottságban. Nagyon örültem annak, hogy tegnap meghallgathattam, amit ezzel kapcsolatban önök elmondtak. A projekt tehát ezen workshopból és egy részletes jelentésből áll, amelyhez mindenki hozzáférhet. Számomra a lényeg az volt, hogy az ICT és a digitális infrastruktúra kulcsfontosságú azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet jobban javítani a regionális és kohéziós politikán az Európai Unióban. Különösen azon aspektusokat nézem, amelyek segítik a technológia transfert a termelékenység szempontjából, tehát business inkubátorokról van szó, és technológiai központokról. Erről van itt szó, és a következő hónapokban Sokat beszélünk majd a több éves pénzügyi keretről, mindenképpen nagy jelentősége lesz ezen témáknak. A workshop előadói az Európai Parlamentből és a tagállamokból jöttek, különböző továbbkövetési tevékenység is volt, aztán megszülettek az értékelési jelentések, és szaktudományos irodalmat is felhasználtunk. Tehát megszületett a jelentéstervezet, 69 oldalas ez, ezzel kapcsolatban várjuk az önök észrevételeit. A következő egy-két hét során, hogyha bárkinek észrevétele van azzal kapcsolatban, amit ma mondok, vagy amit olvasnak a jelentésből, azt nagy érdeklődéssel várjuk. A kiinduló pont az, amiről önök itt ma és tegnap is beszéltek, egyre nagyobbak az eltérések az európai régiók között. Vannak nagyon pozitív jelek, de azt is el kell ismernünk, hogy vannak olyan régiók, amelyek lemaradóban vannak, vagy nem fejlődnek olyan gyorsan, mint kellene. Az egyik kiemelendő téma az, hogy minden egyes régiónak vannak saját jelen, jellemzői. Tegnap elhangzott, hogy nincsen mindenkire ráhúzható megoldás, mindenkinek külön, személyesen kell a megoldásokat találni. Tehát nagyon komoly rugalmasságra van szükség, és ez nagyon fontos a jelentésben is. Meg kell találnunk a kellő rugalmasságot, a gyorsított eljárásokat ahhoz, hogy minden egyes régió felhasználhassa az Európai Uniós technikai segítségnyújtásból és egyéb támogatásokat. A technológia mögött a legfontosabb az az, hogy hogyan lehet javítani a termelékenységen, és hogyan lehet az innováció vezérelt növekedést promotálni új technológiák területén az Európai Unió mindenképpen élen jár. 60-70-80 évvel ezelőtt a német mérnökök dolgozták ki a számítógépeket, és akkor már nagyon élen jártunk, viszont nem sikerült ezen tudást felhasználni arra, hogy a lehető legjobb termékeket gyártsuk. Ezt már az amerikaiak, az indiaiak és a világ más részén lévő tudósok tették meg. Rengeteg innováció van az Európai Unióban, de nem vagyunk olyan jók abban, hogy ezen innovációt utána a termékek szintjén is megjelentessük. És ebben fontos szerepe lett a régióknak. Most nézzük meg, hogy hogyan lehet megerősíteni a hozzáadott értéket Európában hogyan lehet a technológiát minden egyes régióban a gazdaság szintjén is megjelentetni. Én úgy gondolom, hogy tehát az egyik legfontosabb elem az az, hogy hogyan lehet az innovációt megjelentetni a gazdaság szintjén. Egyrészt az egyes tudományos területek területén a kiválóságot kell támogatni az innovációban. Az intelligens specializáció nagyon fontos, de nem erőforrás orientáltnak, hanem hatás orientáltnak kell a politikának lenni. Ez rendkívül fontos. Ez egy nagyon jó gyakorlat, amelyet sok régióban végeznek, és így átgondolják a szakpolitikai együttműködést a vállalatokkal például. De meg kell néznünk az eredményeket is. Nem azt mondom, hogy minden régióból a holdra kell küldeni valakit. Én azt mondom, hogy vannak társadalmi-gazdasági célok minden egyes régióban, ezeket hatékonyabban fel lehet használni arra, hogy az intelligens specializáció céljait elérhessük. A regionális hatóságokat egyértelműbben be kell vonni a munkába. Hogyha megnézzük a bizottság javaslatát, további hangsúlyt kell helyezni arra, hogy a regionális hatóságokat hogyan lehetne energikusabban bevonni ezen területeken. az mostani 15 percből a legfőbb üzenetem az a dinamikus pozicionálás. A dinamikus pozicionálás arról szól, hogy hogyan lehet gyorsan, relevánsan, proaktív módon kialakítani a szakpolitikai intézkedéseket. Misszióorientált befektetésre van szükség, ha van egy társadalmi gazdasági cél egy régióval kapcsolatban, vagy egy meghatározott ambíció, akkor sokkal könnyebb mozgósítani a magánszférát, és az együttműködést megkönnyíteni az állami és a magánszféra között, például az egyetemekkel. Nagyon sok jó példa van erre, ezeket a, jelentésben is elolvashatják. És ezzel hogyha mondjuk az orvosi segédeszközök példáját vesszük, azt látjuk, hogy az állam és a magánszféra nagyon szorosan együttműködik, a legújabb technológiát használják, nem csak digitális, más technológiákat is, és ezáltal az új piacokat alakítják, akár világszinten is. Ha megnézzük a regionális politikát, azt látjuk, hogy nagyon sok regionális politika nem kapcsolódik sem az európai, sem a világszintű értékláncokhoz. De hogyha megnézzük a sikeres régiókat, Szlovákiában például, a német gépjárműiparhoz kapcsolódtak, és forradalmat írnak azáltal, hogy egy már meglévő ipari alaphoz kapcsolódnak, és nagyon gyorsan sikerült gazdaságilag fejlődniük, nem csak ebben az adott ágazatban, hanem más ágazatokban is. Tehát ez az outside-in, kívülről befele perspektíva rendkívül fontos lehet a regionális politikában. A digitális platformgazdaság nagyon fontos. Ha ma technológiáról beszélünk, és megnézzük, hogy tíz évvel ezelőtt mi volt a helyzet, akkor forradalmi változás van azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a technológiát bevonni a helyi, regionális vállalati fejlesztésekbe. A digitális platform alapú gazdaság rendkívül fontos, de hiába voltunk erős helyzetben, az amerikaiak most már megelőztek minket. Még Európában is, az európai régiókban is, Dániában, nálunk is, más országokban is megállapítható az, hogy hogyha a mi technológiai és piaci tudásunkat nem ötvözzük, akkor komoly problémáink lesznek. Az amerikaiak már több évvel ezelőtt elkezdték azt a folyamatot, amit mi csak most indítunk el, és ezáltal veszélybe kerülnek bizonyos ágazatok. Hogyha pedig megnézzük a tudományos és a közvetítői környezetet, ez is nagyon fontos. Ha megnézzük ezt a négy oldalas összefoglalót, akkor ebben láthatják az egyes ajánlásainkat minden egyes fejezettel kapcsolatban. Most néhány dolgot kiemelnék. A digitális platform gazdaságról most beszéltem. Rendkívül fontos az, hogy a régiók felzárkózzanak és lássák a különböző opciókat és lehetőségeket a marketingben, abban, hogy a fő vevőkkel kapcsolatban legyenek, még nagyon szűk piacra rendelkező fogyasztókkal kapcsolatban is, hogyha őket közösen, hogyha velük közösen veszik fel a kapcsolatot, ők mégiscsak nagyon fontosak lehetnek azzal abból a szempontból, hogy az egész világon elérhessünk újabb vevőket, és hogy sikeres lehessen egy vállalkozás. Digitalizáció. Az Európai Unió nagyon intelligens ezen a területen, és nagyon aktív. Vannak digitális habok, ez egy nagyon komoly sikertörténet. Ezt mindenképpen még jobban ki lehetne emelni, ezeket össze lehetne kötni, jobban össze lehetne kötni a magánszférával is. Tudományos parkok. Nem csak tudományos parkok, hanem más közvetítő szervezetek is professzionális szinten kezelnek bizonyos területeket, ez szintén nagyon fontos. Tudnunk kell, hogy milyen opciókkal rendelkeznek egy adott régióban, legyen az kicsi vagy nagy, legyen az technikailag fejlett vagy kevésbé fejlett régió. Fontos, hogy ezen eszközöket még jobban kihasználják. Vannak nagyon jó szervezetek, regionális, nemzeti szervezetek együttműködnek a vállalatokkal, vagy a kockázati tőkével, business angelekkel, egyetemekkel, és ezek olyan opciók, amelyeket komolyan kell vennünk. Ma, már korábban is mondtam, hogy a fő üzenetem az a dinamikus pozicionálás. Több képviselővel már tárgyaltam, és a bizottságtól is tárgyaltam szakemberekkel, munkatársakkal, és szeretnünk kiemelni, hogy fontos a közvetlenebb vertikális politika, és fontos a gyorsított eljárásokat kezelni. Sokszor elhangzott már, hogy gyors lépése van szükség ahhoz, hogy a lassabb eljárások között, például költségvetési megoldások és a hatékonyabb szakpolitikai lépések között legyen megoldás. Be kell vonnunk a magánszférát, proaktív módon kell felhasználnunk a gyorsított eljárásokat, amelyek a magánszférára jellemzőek, ezt kell átvenni az állami szférába is. A proaktív politikai megközelítése van szükség. Nem csak meg kell várnunk, hogy egy eljárás megtörténjen, hanem nekünk kell aktívan elérni a növekedést, az innovációt. Ez nagyon fontos a kohéziós politika számára ahhoz, hogy a következő szakaszba eljuthasson a következő több éves keretben. Ez kulcsfontosságú, hogy legyen egyfajta mozgástér arra, hogy nyissunk az ilyen gyorsabb változások, mozgások felé, azért, hogy az általunk meghozott befektetések sikeresek lehessenek. És mindezt folyamatosan kell tennünk. Konkrétan mit is jelent ez? Folyamatos gazdasági elemzésre van szükség minden egyes régióban. arra kell bátorítani a régiókat, hogy legyenek proaktívak, ne csak hátradőljenek és intelligens specializációs stratégiát dolgozzanak ki, amit utána szépen sorrendben próbálnak véghez vinni. Mindezt folyamatosan kell végezni. És egyfajta eljárásmód kell, hogy ebből kialakuljon, nem csak különböző lépések sora kell, hogy legyen. Ezt én rendkívül fontosnak tartom. Rugalmas irányítási politikára van szükség az Európai Bizottság és az Európai Unió szintjén is. Végig kell gondolni ezen rugalmasságot, ezen megnyíló szakpolitikai végrehajtási területeket, amelyekre ahhoz van szükség, hogy minden egyes régió rugalmasabbá válhasson. Végül pedig koherens fellépés sorra van szükség ahhoz, hogy az állandóan változó regionális gazdasághoz lehessen alkalmazkodni. Az EU-n kívüli verseny egyre erősebb. Én sokáig dolgoztam Kínában. Azt láttam, hogy ők fantasztikusan gyorsan tudnak reagálni a változó helyzetekre. Ők azok, akik ebben a legjobbak. És azt gondolom, hogy az értékesítés területén ők nagyon jók, mi kevésbé vagyunk ilyen hatékonyak, az innováció a biznisz tekintetében vannak ilyen képességeink, ezzel élnünk kell. Pár szóban most az intelligens specializációról beszélnék. Ez egy európai találmány, nem csak tudósok, hanem vállalatnál az üzleti szférában dolgozó szakértők is hozzájárultak ennek a kidolgozásába. De tovább kell lépnünk. Ha megnézzük a bizottság költségvetési javaslatát, felismerik abban, hogy tovább kell lépnünk. Nem csak a korábbi folyamatokat kell folytatnunk, hanem át kell gondolnunk ezt az intelligens specializációt. Úgy gondolom, hogy az erőforrás orientált politikától át kell lépnünk a hatásorientált politika felé. Az intelligens specializációt tehát rendszeresen, automatikusan ex ante eljárásként kell alkalmaznunk. Meg kell mindig vizsgálnunk, hogy mi legyen egy adott régióban vagy régiókban a hatása egy adott politikai intézkedésnek. Ágazati szinten is, és meg kell néznünk, hogy mi az általunk elérendő hatás. Sokkal többet lehet tenni ezen a területen. Nem azt mondom, hogy ki kell dobni a szemétbe az intelligens specializációt, éppen ellenkezőleg javítani kell rajta, erősíteni kell, felül kell vizsgázni, vizsgálni, és meg kell néznünk az elérhető hatásokat. Rendkívül fontos megnézni, hogy hogyan lehet koherens fellépéseket elérni, és elérni azt, hogy ezen fellépések a vállalati igényekre reagálnak. A proaktív fellépés a regionális és helyi önkormányzatok szintjén nagyon fontos, és az, hogy a magánszférával szorosan együttműködjenek. Ez papíron létezik, a gyakorlatban nem mindig. Az egyik javaslatom az, hogy aktívabban be kell vonni a regionális önkormányzatokat. Hogy profibb módon tudjanak részt vállalni ebben a munkában, hogy legyenek bátrabbak, merészebbek, ami a közép- és hosszú távú fejlesztési elgondolásokat illeti. És proaktív módon kell más régiókkal, határon átnyúló szinten is akár kapcsolatot kialakítaniuk. Ez rendkívül fontos. És rá kell ébreszteni őket az európai értékláncokra, amelyek hatoron átnyúló szinten működnek. Más tagállamok befektetéseit proaktív módon fel lehet használni, és az EU-n kívüli területekre is oda kell figyelni. Szeretném még kiemelni, erről nem csak én beszélek ebben a jelentésben, hanem mások is hangsúlyozzák, azt, hogy misszióorientált befektetésekre van szükség. Nézzük meg Svédország példáját. Ők azt mondták, hogy fel kell mérnünk, hogy az európai partnerek hogyan reagálnak a társadalmi-gazdasági válságokra. Egészségügy, fenntarthatóság a városokban, tiszta energiák, tiszta technológiák, stb. Ha a magánszférával közösen és a civil társadalommal, a beteg képviseleti szervekkel ezt megvizsgáljuk, akkor egy innovációs rendszert tudunk kialakítani, olyat, amely sokkal inkább stratégiai szinten gondolkozik, és sokkal relevánsabb a társadalom szempontjából. A misszióorientált befektetés tehát azt jelenti, hogy merészen kell végig gondolni, hogy a következő évekre milyen társadalmat szeretnénk kialakítani, és hogy ebben hogyan tud nekünk segíteni a technológia és az innováció. Európai szempontból itt óriási európai hozzáadott értéket tudunk elérni, hogyha a régióknak segítünk abban, hogy felhasználják a svéd, a dán, a francia példákat, több példám lenne még arra, hogy hogyan használták már fel eddig is proaktív módon ezen ismereteket a régiók, és hogyan sikerült a vállalatokat proaktívabb módon bevonni ebbe a folyamatba. Tehát ez valamilyen szinten az intelligens specializáció folyamatát viszi tovább. És ezáltal a piacot alakító fellépéseket is elérhetünk. Ez már így van. Az Egyesült Államokban, Kínában, Kínában mindenképp. A kínai kormány proaktív módon vonja be a magánszférát abba a folyamatba, hogy ráhatással legyenek arra, hogy mit gondolnak a társadalmi és gazdasági célokról. Ezt rendkívül intelligensen teszik. Mi a legdemokratikusabb része a világnak, képesek kell, hogy legyünk arra, hogy még sokkal jobban tegyük ezt, mint ahogy azt a kínaiak teszik. És még valami fontosat szeretnék kiemelni. Ha a regionális, a kohéziós politikáról beszélünk, akkor a régióra magára gondolunk csak, pedig a régióra úgy kellene gondolnunk, mint az Európai Unió részére, vagy mint a világgazdaság részére. Ez a kívülről befele irányuló politika eléri azt, hogyha egy adott régióban nincsen minden erőforrás meg valamilyen stratégia kidolgozására, akkor könnyű találni kívülről partnereket. Ezt az Európai Uniós régiók számára felkínált menetrend is tartalmazza, de ezt azt gondolom, hogy szisztematikusabban kellene felhasználnunk. Már beszéltem a szlovák példáról, ahol egy egész ágazatot lehet beindítani és vezető ágazattá alakítani, amely aztán kihat a többi ágazatra is, csak egyszerűen azáltal, hogy más régiókkal összeköttetésbe kerülnek. Nos, ezen kérdéseket veti fel a 69 oldalas jelentésünk. Remélem, hogy ebből aztán kedvet kaptak ahhoz, hogy tovább elmélyítsék ismereteiket. Úgy gondolom, hogy az időzítés nagyszerű. A politikai döntéshozatal szempontjából most jött el az idő arra, hogy az olyan szakbizottság, mint az önöké, és az olyan képviselők, mint önök aktív szerepet vállalhatnak abban, hogy ezen felvetett ötletekből néhányat tovább vigyenek, és ezáltal a több éves költségvetési keret szempontjából javíthassanak a helyzetet. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen ezt a rendkívül érdekes bemutatót. Hálás köszönet. Parker Sissó adom meg a szót, a parlament Stoaiet felelős alelnökének. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bizonyára egy olyan tanulmányal van dolgunk, amely nagyon fontos kérdéssel foglalkozik, az információ és kommunikáció technológiák fejlődése. Ezt nagyon fontosnak tartom az európai versenyképesség szempontjából. A kohéziós források a végrehajtásban nagyon fontosak, illetve az infrastruktúra tervezésben, illetve az információs és kommunikációs technológiák fejlesztésében, illetve az technológiai és tudományos pakok fejlesztésében. A tanulmány elsősorban a kohéziós politikákkal foglalkozik. Ez hozzájárult az információtechnológiák, kommunikációs technológiák fejlődéséhez, intelligens specializációs megoldások fejlesztésével, illetve a tudományos parkok képítésének elősegítésével, támogatva a kutatást a digitális piacok területén és a gazdasági növekedés területén összességében. Úgy gondolom, hogy a tanulmány áttekinti a forrásoknak a teljes palettáját, az Európai Bizottság, a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Nemzetközi Tudományos Parkok Szövetsége részt vett ebben a munkában. A hetedik kohéziós politikai jelentés is nagyon nagy hangsúlyal foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. A tanulmány történelmi, logikai megközelítést fogadott el, és figyelembe veszi a kohéziós politika jelenjét, jelenlegi helyzetét, illetve azokat a nehézségeket, amelyeket a különböző politikai opciókban figyelembe kell vennünk. A tanulmány nem csak hasznos eszköz annak áttekintésére, hogy mi történt már, és mi az, ami javítani kell, hanem abban is, hogy a jövőbeli politikáink alapja lehessen a több éves finanszírozási terv keretében. Ezért nagyon fontos, hogy az innováció mellett tegyük le a voksot, illetve támogassuk a technológiai tudományos parkok kialakítását, a versenyképesség érdekében, a hatékonyság érdekében, hiszen napjainkban az erőforrások egyre szűkösebbek. Köszönöm szépen a STOA munkáját, és azt is köszönöm a tanulmány készítőjének, hogy eljött hozzánk bemutatni tanulmányukat. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előadást kimondottan érdekesnek tartottam. Ezt a 69 oldalat még el is fogom olvasni. Valahogy az az érzésem, hogy a kohéziós politikára vonatkozó következtetések kapcsán egy konfliktust alakítunk ki önmagunkban. Ugye több helyen is azt olvashatjuk, hogy rugalmasságra van szükség, fast track hozzáférésre, és pontosan ezt nem tesszük. Május végén megszületnek a javaslatok a 2020-21-től 2028-ig terjedő időszak hosszú távú költségvetésére. Azaz a következő másfél évben egy olyan keretről fogunk dönteni, ami azért még elég messze van tőlünk időben. És ez egy ellentmondás. Hát nem tudok rugalmas lenni és gyorsan reagálni, hogyha egy 7 éves költségvetési keretterről kell döntenem, rögzített algoritmusokkal, prioritásokkal, hát hogyan lehet ezt a kettőt összehozni? talán néhány gondolatot hallhatnánk öntől is. Ami pedig az Impact Focused Policy-t illeti. Hát erről már elég régóta beszélünk, hogy hogyan lehetne elszakadni a puszta finanszírozástól, az eredményorientált, stb. komplexebb megoldások felé. Őszintén szólva, ezt a gyakorlatban eh, hogy lehet megoldani? Hogyan lehet egy rendeletbe belérni azt, amit vé, ami végül ebből meg kell, hogy valósuljon? Beszélt az ex ante kondicionalitásról is röviden. De végig gondolom, hogy a bizottság meghatároz egy ilyen előzetes feltételt a smart specialization, az intelligens szakosodás esetében, aztán kell kötni egy partnerséri megállapodást a tagállamokkal, hogy a következő éverke vonatkozzon, mik az elképzelései, ezt meg kell valósítani a régióban, ott ki kell alakítani egy stratégiát arról, hogy hogyan akarok én rugalmas lenni ezen a területen, hogyan akarok majd a következő hét évben válaszokat adni ezekre a kérdésekre. Most még ezt én mindent összegyűjtöttem, és azután visszaküldöm ezt a bizottságnak, amíg a bizottság ezt megvitatja, ez újabb két év és ami nekem eredetileg voltak ötleteim, gondolataim, a stratégiába ezeket beleépítettem. Ugye az USA-t hadd említsem meg, egy delegációnk járt az USA-ban, és én nagyon is értem, hogy ők miért tudnak rugalmasak lenni, mert nincs egy olyan állami szektor, ami ezt így lelassítja. Rugalmasan minden ágazatban mindenki azt csinál, amit akar, de nincsen regionális pénzügyi támogatás. Minden annyira rugalmas, és annyira magán eh, finanszírozás, tehát teljesen más eh, elképzelések vannak az, az értékekről, és azért bizonyos területeken gyorsabbak. Hogy aztán ez végül is jobb-e vagy sem, azt nem tudom. Vannak kételjeim, ugye Kínában is hasonló a helyzet, nem lehet eh, mindenkit egy kalapba helyezni. Itt most egy, hogy egy demokratikusan változott, választott parlament dönt valamit, vagy, vagy nem. Itt ők annyira a saját érdekeiket helyezik előtérbe, hogy hát nem feltétlenül ez az, amivel én egyet értenék. De van sejtelmem arról, hogy miért gyorsabbak, és bizonyos területen miért sikeresebbek is. De ez nem az a recept, ami mi, amit mi itt szeretnénk az Európai Unióban. Hogyha ugye elképzeljük azt, hogy egy demokratikus társadalomban mi hogy működik, és ezt megalapozzuk a tudományos ismereteinkkel, akkor nem tudom, hogy ez hogyan működhet, milyen utakat találhatnánk, talán erre még tudnának válaszolni. Köszönöm szépen, hát nézzük meg, talán valaki majd tud válaszolni ezekre a kérdésekre. Maleti asszony. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm professzor úr az előadást és ezt a kitűnő tanulmányt. Azt hiszem, ez valóban nagyon fontos, hogy újra átgondoljuk azt, hogy milyen legyen az új megközelítés a kohéziós politikával kapcsolatban, annak érdekében, hogy helyben jobb eredmények szülessenek. De a kérdésem a következő. Mi az álláspont a Smart eh, specialization kapcsolatban jelenleg? Ez az illet, eh, ill, intelligens eh, specializáció már az első szakaszban fontos szerepet játszott. Most nem tudom, hogy a jelenleg az illetékes intelligens specializási stratégia megvalósításával hol is tartunk. Folyik gondolkozás arról, hogy mire van szükség, és ezt hogyan lehet végrehajtani. Azt hiszem még nem tudjuk. És most közben bevezetünk egy új koncepciót, ami hát nem, talán nem úgy fogalmaznék, hogy komplexebb, valahogy egy kicsit fejlettebb, abban a szempontból, hogy jobb eredményeket lehet ezzel elérni a gyakorlatban. Igen, a mission orientation erre tényleg szükség van, jobban kell a hatásokra koncentrálni, és nem az inputokra, együtt kell működnünk, azon is kell gondolkoznunk, hogy külső forrásokat eh, hogyan tudunk bevonni a saját fejlesztéseinkben. Eh, de hogyha végig gondoljuk a különbségeket, eltéréseket itt az Európai Unión belül, a régiók között, eh, akkor hát nem tudom, vagy máshogy fogalmaznék. Ön szerint mit kell tennünk annak érdekében, hogy készek legyünk erre az új megközelítésre a kohéziós politikában? Hogyan tudunk felkészülni arra, hogy 2021-től már meg is valósítsuk ezt az új megközelítést, vagy modellt a kohéziós politikában? Ugye jött, jön egy új exante kondicionalitás, amit nem fogunk tudni a gyakorlatban megvalósítani, és akkor megint csak elmaradnak majd az eredmények. Köszönöm szépen. Bresszó asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni a professzor úrnak ezt a jelentést, a rendkívül érdekes. Arra szeretném kérni, hogy a digitális platformról, regionális szintű platformról még mondjon valamit kicsit részletesebben milyen funkciói lennének ennek a digitális platformnak ön szerint. Számunkra ez rendkívül fontos, hiszen a régióban mi is ugye dolgozunk a kohézión, nagyon fontos, hogy támogatni tudjuk a régiókat, különösen a digitális területen, és szeretnénk az összes érintett szereplőt támogatni. Köszönöm elnök asszony. Nagyon érdekes elméleti munka ez. A 69 oldalt elég gyorsan végig tudtam futni, sok érdekes dolgot tartalmaz, amint tovább lehet gondolkozni. De azért első pillantásra eléggé hidegen hagyott engem mindez tekintetben, hogy mennyire ez hatékony, ez a dokumentum, mint eszköz arra, hogy eznek alapján történjen a megvalósítás. Nekem ez a gondom volt, hiszen én gyakorlatban dolgozó ember vagyok, a technológiai iparágakban beruházásokkal foglalkoztam, és nem vagyok száz százalékig meggyőződve arról, hogy lehet hozni egy döntést, azt mondjuk, hogy ezt most mi megcsináljuk, mint a regionális politikának ez az eszköze, ugye kohéziós politikában a technológiát használjuk motorként. Ez remekül hangzik, de hol a sikernek a garanciáit majd nem látom. Lehet, hogy tévedek, lehet, hogy megvannak ezek, de nem látok nagy példákat arra, hogy hogyan is néz neki helyben egy igazi siker milyen eh, iránymutatások eh, alapján eh, lehet egy ilyen kohéziós politikát hatékonyá tenni. Hogyha ah, ugye ezek a tudományos parkok sikeresek, hogy a klaszterek hatékonyan működnek, akkor de ugye készségekre van szükség, tudományos ismeretekre, technológusokra, mint nyersanyagra, ezt, ezt mind össze kell hozni, és ez piaci kontextusban működik, amikor megvannak már a kulcsfontosságú e, ingrediensek. De most a kohéziós politika kapcsán hol vannak ezek az alapanyagok, hol van ez a kiinduló pont, egy 7 éves időkeretben kell gondolkozni hosszú távú sikerre gondolva, hatékony beruházások KKV-kba. Ugye az Egyesült Államokban sokkal aktív a kockázati tőke ágazat. Volt egy szeminárium ezzel kapcsolatban, nem olyan régen, és itt arra koncentráltak, hogy az európai gazdaság hogyan tudná biztosítani azt, hogy kialakuljon egy hatékony kockázati tőke, ipar, úgymond, ami a magánberuházásokat tudná finanszírozni, támogatni hosszú távon is. Hát ez lenne a kiinduló pont, de hát még nagyon messze vagyunk attól, hogy tudjuk, hogy ez hova vezetne hosszú táv. Ugye lehet, hogy sok eh, technológiai fejlődés, ezek az iparágak, ugye ezek a leginnovatív ágazatok, és hogy ezek annak alapján működnek, hogy egy valamilyen produktív üzletet építsenek fel, termékeket adjanak el, és a vállalkozó számára az exit tulajdonképpen a kivásárlás, még mielőtt bármit is eladna. Az USA-ban ez így működik. Ugyanis a korábban működő, magas szintű technológiai együttműködés eredményezi majd a, kivásárlást, a technológiai eszközök, és emiatt még mielőtt beindulna a termelés, már valaki megveszi ezt a céget, kivásárolja. Tehát ez, um, ez így működik ott, ahol a piac már mindezt mozgatja. De én nagyon szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy ezt itt hogyan tudnánk használni a kohéziós politikában. Lehetne, de sokkal szigorúbbaknak kell lennünk, mint amit ez a jelentés javasol az a kapcsolatban, hogy mik a siter kritériumai arra gondolunk, hogy Európa, hogy ezt jobban tudja csinálni, mint az USA és Kína, akkor azt is oda kell tennünk emelni, hogy miért. És erre válaszolni kell. És igazából nem látom, hogy ebből az egészből mi sülhetne ki. Köszönöm szépen, Roppe úr. Köszönöm, elnök asszony. Az a kérdés, amiről ma itt beszélünk, nagyon sürgető kérdés. Hallottunk egy nagyon érdekes prezentációt, és egyetértek a kollégákkal is, akik szerint nagyon is világos az, hogy egy vagy maximum két évünk van arra, hogy felkészüljünk a következő időszakra. És ez fogja majd előzetesen is meghatározni, hogy a következő időszak végéig, 2029 végéig hogyan fogunk élni. Nekem különösen tetszettek bizonyos dolgok, abból, amit a tanulmány szerzőjétől hallottunk. Folytatni kell -e a liberális elvekre épülő politikát az források allokációjával kapcsolatban, vagy pedig új mechanizmusokra van szükség akkor, amikor meg akarjuk határozni azt, hogy ki eh, használhassa ezeket a forrásokat. Én úgy értettem, hogy ön elég szigorú mechanizmusokat javasolt. Amikor a eh, smart specializationről vagy digitalizációról beszélünk, akkor hol induljunk? Bonyolult programoknál, vagy pedig először legyen mindenütt szélesávú internet, ami jól működik. Mindenek előtt széles, gyors, szélesávú internetet kellene létrehozni az egész Európai Unióban. Talán ez lehetne egy nagyon fontos kezdeményezés. Túl sokat kísérletezgetünk még. Hogyha megnézzük a digitalizációval kapcsolatos programokat, mint például az e-health, az elektronikus egészség program, nos, minden tagállam egy eltérő programot hoz létre, és nem teljesen világos az, hogy vajon az emberek elégedettek lesznek-e ezekkel a programokkal talán először prioritásokat kellene meghatározni, a kezdeményezéseket sorrendbe rakni, hogy ne költsünk el pénzt valamire, amivel kapcsolatban aztán rájövünk, hogy egy másik ország azt sokkal jobban megcsinálta. Úgyhogy talán szelektívebbeknek kellene lennünk, amikor is a, meghatározunk prioritásokat ahelyett, hogy itt eh, kísérletezgetésekbe bonyolódnánk a különböző régiókban. Hogyha ezek után arról beszélünk, hogy hogyan eh, lehetne aktivizálni a régiókat. Nos, én is dolgoztam egyik régióban, és eh, szerintem aktivizálni, kollektivizálni, úgy lehetne a régiókat, hogyha tudnánk eh, biztosítani azt, hogy eh, legyen minél több eh, tevékenység, program, forrás, ami a régióba, a közösségekhez, a városokba érkezik. Például adóbevételek révén, befolyó adóbevételekből. Amikor az ex ante kondicionalitásról beszélünk, akkor azt kellene elérni, hogyha mondjuk egy város, egy önkormányzat bizonyos hozzáadott értéket tudott teremteni, például egy jó programmal, egy jó projekttel, akkor azt is kellene tudniuk, hogy ennek a hozzáadott értéknek egy részé legalábbis az övéké lesz, hogy ez egyfajta kompenzációként. A régiók nagyon különbözőek, nem mindegyik régió ugyanazzal foglalkozik szívesen, de fontos lenne, hogy a következő időszakban világosan lássuk azt, hogy igen, lesz egy egyértelmű szakosodás, specializáció, és a források nagyon világosan meghatározott prioritások szerint kerülnek a kedvezményezettekhez. Ha ez nem így lesz, akkor elfogynak majd ezek a források, de az nem biztos, hogy a kívánt eredményeket elérjük. Dánia például egy nagyon jó példa, a decentralizált struktúrákra, egy decentralizált állam a szubszidiaritás alapján működik és azt hiszem, amikor a következő időszakra beszélünk a kohéziós politikában, akkor ezeket az elveket nagyon világosan, egyértelműen meg kell őriznünk. Tehát a decentralizáció, szubszidiaritás, mind a két komponens továbbra is kell, hogy működjön. Ez a helyi közösségek és önkormányzatok számára bátorítást jelentene. Köszönöm szépen, és köszönöm a szerzőknek is ezt a kitűnő beszámolót. Két dologhoz szeretnék hozzászólni, amiről szó van a tanulmányban is. Az első a regionális helyi hatóságokkal kapcsolatos helyzet, teljesen igaz, igazat adok. Itt ezeket a regionális és helyi önkormányzatokat vissza kell hozni az egész játékban. A múltban túl sok állam kihagyta őket. Konzultálni kell a helyi önkormányzatokkal, és túl, nagyon sok, túl sok tagállam csak a szavak szintjén vonja be a regionális és helyi önkormányzatokat a munkába. A jövőben biztosítani kell azt, hogy valóban részt vegyenek a kohéziós politika kialakításában, a projektekben az önkormányzatok, a helyi hatóságok, és ezt a, talán egy ötlet lehet, hogyha az ex ante kondicionalitást jobban vizsgálnánk a jövőben, a kohéziós politika finanszírozásának a következő időszakában biztosítani kell, hogy a regionális helyi hatóságok fő ismét fontos szereplővé váljanak. A még egy dolog. Azt hiszem, hogy az eredmények nagyon vegyesek. Vannak olyan területek, ahol a vállalatok úgyis mindenképpen találnának finanszírozást, vagy ahol elkezdik a tevékenységüket, és a startupok, új vállalkozások számára megfelelő környezetet létrehozni ezekkel a science parkokkal, ez egy talán egy sokkal jobb ötlet. Ezek a tudományparkok akkor tudnak a legjobban működni, hogyha jó kapcsolatban vannak az egyetemekkel vagy kutatóintézetekkel, Eh, hogyha ugye fizikai kapcsolatban vannak ezek a parkok az egyetemekkel, azok a legjobb példák. Kínában remek példák vannak erre, de Európában is. Azt hiszem a legjobb példa, tehát mindig az egyetemekhez kapcsolódó ilyen tudományparkok és a kohéziós politika jövővel kapcsolatban ezeket a kapcsolatokat kell majd erősítenünk a tudományparkok, illetve kutatóintézetek, egyetemek között. Meg kell vizsgálni, hogyan lehet szinergiai hatásokat érvényesíteni, csökkenteni a költségeket, Úgyhogy a jövőben ilyen mindenki, mindenképpen jobban kapcsolódjanak egymást, e, erősítsék ezek a science parkok és, a, és az egyetemek. Ez, ez a kapcsolat, ahol a politikának is a kialakításban szerepe van. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyon érdekes vitát. Professzor úr, készen áll-e, hogy megválaszolja a kérdéseket, vagy elmondja a záró megjegyzéseit? Nem, nem állok készen. Nagyon sok kérdést vetettek fel a kollégák, és ezek nagyon komplikált kérdések, sok már korábban is szóba került. Talán a legfontosabb ügy az, hogy folytatni kell ezt a munkát egy magasabb szinten. Elnézést, hogy nem fogok minden kérdésre részletesen válaszolni, de néhányra biztos. Gerel asszony, való igaz, nagyon nehéz egyensúlyt kialakítani ebben a munkában a dinamikus megközelítésben kicsit gyorsabban, kicsit hatékonyabban kell dolgoznunk a szakpolitikai fejle a döntéshozatal támogatásában és segítésében. Megfelelő eszközökre van szükség a közpénzek ellenőrzésére. Ferri professzor erről is fog beszélni a következő előadásban. Átláthatóságra van szükség a pénzek felhasználásában, illetve hatékonyságra. Az Európai Unió és az adott tagállam között létrejött megállapodás alapján. Szélesebb keretet kell kialakítanunk, és rugalmasabb keretet a régiók és a vállalatok számára. Kicsit nagyobb mozgásteret, nyitottságot kell biztosítani, hogy alkalmazkodóbbak lehessenek a vállalkozások, előretekintőek, egy kicsit több kockázatot vállaljanak, és el tudják fogadni a bizonytalanságokat bizonyos fokig, észszerű mértékig az adófizető szempontjából megfelelő egyensúlyra van szükség. Ez kihívás mindenki számára, nem csak a kutatók számára, hanem a politikusok számára is, hogy megtaláljuk azt a hatékony rendszert, mint az Egyesült Államokban vagy a világ más részein, for, for entrepreneurs and so on. ahol nagyobb mozgásteret adnak a vállalkozóknak, anélkül, hogy a, a magánszférára bíznának mindent. Ez az egyensúly, illetve hogy ez az új funkcionalitás működjön, nagyon fontos, különben a rendszer nagyon merev lesz, és sok pénzt költünk rá, anélkül, hogy az eredményeit látnánk a rendszernek. Emlékeztetném önöket még egy dologra. Nevezetesen, hogy az összehasonlításban beszéltem más rendszerekről is. Ez részletesen szerepel a jelentésben. Az Egyesült Államokban a magánszféra nagyon aktív a technikai változás finanszírozásában. Az egyetemek ágazatában, a Pentagon, a Védelmi Minisztérium részéről nagy a nyomás vagy a támogatás, ez az a fajta iparpolitika, amely a társadalom számára, a magánszektor és az egyetemek számára nagyon sok pénzt nyújt, hogy új technológiákat dolgozzon ki. Uh, Ezen kívül ott van a magánszféra, amely meglovagolja ezeknek a beruházásoknak az eredményeit. A kettős felhasználású technológiáról van szó, amikor az, az amerikai kormányzat fizet ezekért a kutatásokért, a szilikonvölgyet finanszírozza, stb. Arra számít, hogy a magánszektor is befektet majd ezen a területen, és Európában is vannak ilyen társbefektetések, de a, az állami szféra nem zúdít ennyi pénzt a technológiai területre. Nagyobb eh, nyitottságra, transzparenciára van szükség válaszként. A keretfeltételeket kell egyértelművé tenni, az elszámoltathatóságban nagyobb merevséget lehet megengedni, de ezen belül eh, ilyen lehetőségeket kell adni, mozgásteret, mind az állami, mind pedig a magánszféra beruházói, vállalkozói számára. Néhány felszólalásban megemlítették például az eh, orvosi segédeszközök technológiáját. Nagyon sok minden történik Európában ebben az ágazatban. A digitális technológiát más technológiákkal kombinálják az egészségügyi ágazatban. Nagyon sok érdekes hírt hallunk majd még a jövőben. Itt Európa vezető szerepet tölt be. A az állami ágazat támogatja a kórházakat, az egyetemeket, a régiók beruházásait, a klasztereket, együttműködéseket támogatja, és ez nagy siker történet, ami az orvosi segédeszközök fejlesztését illeti saját országomban, például a hallókészülékek területén, a, ha visszatekintünk az elmúlt 30 évre, állami támogatásra sikerült az magán vállalkozókat versenyképessé tenni. Tehát ez egy jó házasság volt, egy sikeres házasság az állami szféra és a magánszféra között, hogy a magánszféra az állami szférával közösen tudja kifejleszteni ezeket az eszközöket. Sikertörténet ez, érdemes vizsgálni példaként, hogy a magán és az állami szektor hol tud együttműködni. Egyébként az úgynevezett angyalbefektetők is részt vettek ebben. Van tehát mozgástér, ha megtaláljuk a megfelelő keret szintet, De hát ez nagyon kényes kérdés, professzionális megközelítése van szükség nem csak tudományos, hanem üzleti oldalról is. Még egy észrevétel. A hatásorientáltságra gondolva. Ami a különböző régiókat illeti, if one looks at what are we expecting, and the example az egészségügyi ágazat csak egy példa, a városok, városi szolgáltatások jó, terül, jó példa erre üzleti megoldásokra van szükség, és az technológiai megoldásokat kivitelezhető, kereskedelmileg működő, de szociálisan releváns megoldásokká kell alakítani. A különböző régiók különböző erőforrásokkal rendelkeznek, és nagyon sokat tehetnek ezen a területen, és erre nagyon is szükség van. Fel tudnék sorolni nagyon sok ilyen területet. Energia, mindenféle energiák, például alternatív energiák, közlekedés, stb Mindez, mindezek olyan területek, ahol változásokra van szükség, új megoldásokra, amelyek, amelyek relevánsak az állampolgárok számára, illetve érdekesek üzleti szempontból is, nem csak Európa számára, hanem export tekintetben is. Nagyok tehát a lehetőségek. Meg kell találnunk a megfelelő párosítást az átláthatóság ellenőrizhetőség között, már ami a finanszírozást illeti, illetve a lehetőségek között a vállalkozások számára és a, az újítók számára, hogy ebben az új kontextusban sikeresek lehessenek. Sok munkára van még szükség, hogy a kohéziós politika proaktívan tudjon működni, Remélem, hogy más szakemberek, önök is lehetőséget kapnak arra, hogy folytassák ezt a munkát, a, és a sztoán belül is. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. A mai ülés elektronikus dokumentumai között megtalálhatják ezt a jelentést is, illetve van egy nyomtatott példányunk is belőle. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes előadást és vitát és szívesen várjuk vissza a regi bizottságba a későbbiekben is. A következő napi rendi pontunkkal folytatjuk a munkát. Egy tanulmány bemutatására készülünk megint a B szakpolitikai fő osztály részéről. Készült egy tanulmány a strukturális és befektetési alapokra vonatkozó eljárás ellenőrzése és egyszerűsítése. Martin Ferry fogja ezt bemutatni, feltárva a kapcsolatokat a befektetési és strukturális alapok összefüggéseivel kapcsolatosan az végrehajtás komplexitására kitérve. A tanulmányt, mint említettem, a vezető kutató dr. Martin Ferri fogja bemutatni, ő az Európai Szakpolitikai Kutatóintézet képviselője az Egyesült Államok, Egyesült Királyságbeli Strachtha Clyde Egyetem részéről. 15 percben Ferri úr, önnek megadom a szót, és utána a szakbizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel. Köszönöm szépen. Ez a tanulmány két komponens között feszegeti a kapcsolatot a strukturális és befektetési alapokban az ellenőrzési audit rendszerek, illetve az ASF végrehajtás komplexitását vizsgáltuk, illetve az ISF teljesítményét. Az IFSZEF e reformjában ez kulcsfontosságú a több éves pénzügyi kereten belül. A pénzügyi menedzsmentben javulást tapasztaltunk, a kedvezményezettek és a végrehajtó testületek számára is javult a végrehajtás. Ebben az összefüggésben az előadásom először eltekinti az előnyöket és az költségeket az ellenőrzésben és egyszerűsítésben, és a 2020 utáni időszakra vonatkozó vitával is foglalkozni fogok, ajánlásokkal fogom zárni az előadásomat és következtetésekkel. Ami a célokat illeti, illetve a módszertant, itt dokumentum alapú értékelések és interjúk, illetve esettanulmányok is a tanulmány alapját képezték. Egyeztettünk az eh, különböző hatóságokkal. Összefoglalva az előnyöket és a költségeket, ami az eszív ellenőrzéseket és auditokat illeti. Nagyon fontos tudni, hogy az ellenőrzésnek fontos eh, szerepe van a hatékonyság és elszámoltathatóság javításában, a megosztott kezelési rendszerben. A rendszerek működtetése EU és tagállami szintű hatóságok feladata. Másodszor, mivel nagyon nagy részt foglal el az EU költségvetésében, a hibák nagy figyelmet kapnak nyilvánvalóak a pénzügyi előnyök az EU költségvetés számára, hiszen feltárjuk azokat a szabálytalanságokat, amelyek az alapok felhasználásához kapcsolódnak, nem pénzügyi előnyökkel is jár ez a folyamat. A hibák feltárásának eljárása javítja a program végrehajtás minőségét. A 2017-13-as időszak tapasztalatairól röviden. Először is különböző előnyökről számolhatunk be. A bizottság pénzügyi korrekciókat használta a költségvetés védelme érdekében, sokkal nagyobb mértékben, mint korábban, megelőző intézkedések felfüggesztés, kifizetés, felfüggesztés, Ezeket az eszközöket korábban és nagyobb mértékben használták 2017-13-as időszakban. Ez előrelépés több területen. Javítottuk az ellenőrzési kereteket, és ez nagy hatása volt a hiba arányokra is. Másrészt nagy kihívásokkal is találkoztunk. Az eszív hiba arány csökken, de mégis magasabb, mint más költségvetési fejezetekben. 2007-13-ban eh, hatékonytalanságokat találtunk az ellenőrzések sokszorozása miatt, ami nagy végrehajtási administratív költségeket eredményezett. Az ESZIF programokra ez kihatással volt, a nehézkes ellenőrzési eljárások lehet, hogy nem ösztönözték az innovatív vagy kockázatos műveleteket, illetve hatással lehettek bizonyos potenciálisan fontos kedvezményezettek részvételére is. A pénzügyi szabálytalanságok feltárása nagyon fontos a stratégiai minőség összefüggésében is. A Célja ennek az ábrának megmutatni, hogy milyen komplex rendszer az eszi ellenőrzés, különböző folyamatokat, szereplőket foglal magába, tagállami és EU szinten. Ezen az ábrán felsoroltuk a legfontosabb ellenőrzési feladatokat a programozási hatóságok számára, hogy ki kell nevezniük az audit ellenőrzési testületeket, dokumentumvizsgálatokat kell végrehajtaniuk az eszív kifezetésekkel kapcsolatosan, illetve minta alapján eh, ellenőrzéseket kell végezniük és csalás ellenintézkedéseket tenni. Az audit hatóságok számára véleményt kell a kijelölésről alkotniuk, audit stratégiát alkotniuk, pénzügyi kez- rendszerekről véleményt alkotniuk, auditálniuk kell egy mintát, és éves ellenőrzés jelentőst kell benyújtaniuk a bizottságnak. EU szinten az ESZIF igazgatóságok és a bizottság rendszerellenőrzéseket és mintaalapú ellenőrzéseket végeznek, a számvevőszék pedig éves audit véleményt készít a parlament és a tanács számára, a kohéziós politikáról is, és éves jelentést készít az EU intézményekről, ügynökségekről, illetve a különböző tevékenységekről. Ezek lehetnek teljesítményauditok, vagy bizonyos kedvez, kezdeményezések céljait vizsgáló vizsgálatok. Erről az ábráról látható, hogy hogyan alakul az ellenőrzési folyamatok kijelölése. A végrehajtást figyeltük a 2007, illetve 13-20-as időszakban. Checks. Minden egyes fizetéssel kapcsolatban egyszerűsíteni lehetne az ellenőrzéseken. Kevésbé problémásak az egyszeri kifizetések, mert egyszerűbb ö, alapokon lehet ezt ellenőrizni, de bizonyos esetekben az irányító bizottságok úgy gondolták, hogy nincsen jogi alapjuk arra, hogy ö, ilyen jellegű munkát végezzenek. Az éves jelentéstételnek vannak előnyei, hiszen a program lezárásakor így kevesebb a munka, viszont az évi szinten végzett munkát megnöveli. Ha megnézzük az audit hatóságokat, az irányító hatóságokkal közösen kontrollrendszereket jelölnek ki, és az irányító hatóságtól fontos, hogy időben megkapják az információkat. A hatóságok kapacitását kell növelni, különösen a nagyobb, komplex programokkal kapcsolatban. Fontos, hogy garantálják, hogy le lehet fedni az összes programot, de figyelembe kell venni azt, hogy mennyire komplex egy adott program. Így tehát a program végére kevesebb a munka, de megint csak éves szinten több a rendszeresen visszatérő feladat. Specifikus jellemzői vannak egyes eszközöknek, pénzügyi eszközöknek, vagy az európai területi együttműködési programoknak is megvannak a sajátosságai és változók vannak az egyes tagállamok között azzal kapcsolatban, hogy milyen irányító modelleket használnak. Bizonyos tagállamokban decentralizált hatóságok működnek, máshol nem. Bizonyos országokban több az intézményes stabilitás, az intézményi stabilitás, és ezzel lehet csökkenteni, csökkenteni a munka bonyolultságát. A menedzsment kapacitás jelentősen kihat arra, hogy az irányító hatóság mennyire tudja kiszervezni a pénzügyi ellenőrzési feladatokat. És persze más a kapcsolat a helyi és az Európai Uniós szabályozás között a tagállamokban. Figyelembe véve a nemzeti hatóságok potenciáját arra, hogy az EU-s követelményeket még tovább vigyék, ezzel aztán csak tovább növelik a terheket. Fontos, hogy az Európai Unió egyértelmű helyzetet, tiszta körülményeket biztosítson és iránymutatást adjon, különösen a problémásabb vagy bonyolultabb területeken, az közbeszerzések vagy az állami támogatások területén. Több intézkedést bevezettek 2014 és 2020-ra vonatkozóan, vannak, amelyeket 2007-13-as időszakban már elindítottak. Ide tartozik az single audit modell, ahol a bizottság a tagállamokban az eredményeket ellenőrzi, anélkül, hogy további ellenőrzéseket végezne, ezeket a tagállamok végzik. Általány, finanszírozás, standard unit, költségek és általány árak alkalmazásával lehet így egyszerűsíteni a program finanszírozásán a kiszervezéssel, kockázatalapú módszerekkel lehet az ellenőrzést elvégezni, és kisebb, kisebb projektekkel kapcsolatban fontos, hogy csak egyszer kell auditálni azokat a lezárás előtt. Erőfeszítéseket tettek a kijelölési folyamattal kapcsolatban is, ez inkább tagállami hatáskörbe kerül, és egyszerűsítettek a pénzügyi eszközöken és az európai területű együttműködési programokkal kapcsolatban, és megint csak azáltal, hogy egyszerűsített költség opciókat választottak. Most nézzük meg, hogy milyen tapasztalataink vannak a 2014-20-as időszakkal kapcsolatos kezdeményezésekkel. Általában véve üdvözlik ezen intézkedéseket, de még finomításra van szükség. Egyrészt nincs megfelelő ö, jogi ö, alap, és nem egyértelmű a jogi helyzet. Nagyon sok ö, bizottsági aktus létezik, és a tagállamokat agasztja az, hogyha negatív egy audit eredménye és ezért nagyon fontos, hogy rendkívül elővigyázatosan járjanak el a szabályozás kialakításakor azért, hogy minden egyes esetőséget lefedjenek a jövőbeni eljárásokra vonatkozóan. Ami a specifikus eszközöket, pénzügyi eszközöket illeti, ezeket üdvözölték, ugyanakkor ez további terhet jelent. Tehát mindenképpen elővigyázatosan kell ezeket bevezetni. Az egyszerűsített költségopciókat mindenképpen segítségnek tartják a hatóságok és az érintettek, de időre, kapacitásra van szükség ahhoz, hogy felállítsák ezen módszereket, és utána használják is őket. Összességében nagyon sok kezdeményezés a single audit modell, a nemzeti kijelölés, az egyszerűsített költségopció pozitív visszhangot kapott, de még javítani kell, fel kell számolni a félelmet, a jövőbeni hibák kijavításával kapcsolatban. Fontos tudni, tágabb értelemben véve, hogy más reformokat is bevezettek a 2014-20-as időszakra, és ezzel bizonyos területek bonyolultabbá váltak a programozási hatóságok számára. Pár példa erre az ex ante feltételek, a teljesítménykeret vagy az integrált területi beruházások. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy az egyszerűsítési erőfeszítések folyamatosan léteznek. Európai Uniós szinten példa erre a magas szintű egyszerűsítési munkacsoport, a jobb szabályozási menetrend és a saláta rendelet. Tagállami szinten pedig azt látjuk, hogy vannak bátorító példák, ahol a tagállamok felülvizsgálják a ö, nemzeti jogi keretet, és azt közelítik az EU-s szabályokhoz, és vannak, amelyek csökkentették a testületek számát, így egyszerűsítik a folyamatot, és vannak, amelyek célzottan támogatják a haszonélvezőket, hogy így tudják csökkenteni az összetettséget, és így jobban tudjanak-e a haszonélvezők reagálni az elvárásokra. Most nézzük meg a 2020 utáni időszakra vonatkozó vitát. Vannak itt fontos kérdések. Egyrészt, hogyan lehet növelni a rugalmasságon? Különböző irányító modellek különböző kontextusokban működnek. Függhet ez a mérettől, a kapacitástól, mennyire lehet kibővíteni a single audit modelljét, és hogyan lehet a kapacitással kapcsolatban a bizalomépítést felhasználni. Milyen kritériumokat lehetne használni arra, hogy bevezessünk rugalmasságot a rendszerbe? Ez csak kérdés egyelőre, és ez egy még folyamatban lévő vitatárgyát képezi. A második általános kérdés, hogyan lehet egyszerűsíteni a szabályokon? Természetesen a harmonizáció értékelendő, de nehéz ezt a gyakorlatban véghez vinni. Fontos pontosabban különbséget tenni a kemény szabályok, a soft law, az iránymutatás, a tanács, a bevált gyakorlatok és egyéb szintek között. Ami a specifikus kérdéseket illeti, fontos mérleget, egyensúlyt kialakítani a megfelelés és a auditok között. Ennek a szerepe fontos a jelenlegi időszakban, tehát a kapcsolat az audit alapú teljesítmény és az audit alapú pénzügyi megfelelés között, ez egy rendkívül fontos kérdés. A kijelölési eljárás sok program elindítását késleltette, ezen kellene egyszeresíteni, vagy bizonyos esetekben ezt felszámolni. Fel kell ismerni az arányosság jelentőségét az audithatóságok funkcióiban, tovább kell egyszerűsíteni az intézkedéseket például a pénzügyi intézkedésekre vagy a területi együttműködési programokra vonatkozóan. A statisztikai példa begyűjtési eljárásokon is egyszerűsíteni kell. Az egyszerűsített költséganyagok, dokumentumok megjelenése is nagyon fontos. Ez már elindult, de még tovább kell vinni ezt a folyamatot. Ami az esettanulmányok következtetéseit illeti ezzel kapcsolatban, a harmonizáció, a standardizáció további ö, támogatást kell, hogy kapjon az egyszerűsített költségopcióval, az egységes auditot tovább kell bővíteni. A teljesítményaudit fontos, de a megfelelési auditról sem szabad megfeledkeznünk. Mint már elhangzott, megvan annak is a jelentősége, hogy a jogi keretek betartása és a határidők betartása szintén fontos. A kockázat alapú modellek megint csak hasznosak, és ezzel csökkenthetjük a terhet a projektben érintettek számára, közben viszont egyensúlyt kell találni a különböző megközelítések, a különböző módszerek között. Végül pedig a rugalmassággal kapcsolatban elmondanám, már erről beszéltünk délelőtt, hogy amennyiben lehetséges, fontos a rugalmasságot bevezetni. Különböző szakpolitikai területeken, különböző operációkban más-más szerepet kaphat ez. Fontos megint tehát, hogy tiszta legyen a helyzet, fontos megkülönböztetni a kemény szabályokat, a hard rules, eh, hard rules és a soft jogszabályok között, és fontos a bevált gyakorlatokat is megfelelő szinten kezelni. Így tudjuk elkerülni azt, hogy ne legyen rengeteg dokumentációval elárasztva az érintett személy. Azzal zárnám, hogy megismétlem az alapvető kihívást. A rendszer, a hibák, a szabálytalanságok, ra próbál megoldást találni, hogyan lehet mindezt úgy tenni, hogy a költség és az összetettség figyelembevételre kerüljön. Tehát harmonizáció, stabilitás, rugalmasság, rövid időtartam, bizalom és kapacitásépítés, a már működő modellek biztatása és az időzítés, ezek az általános elvek. És vannak konkrét kérdések is. Egyrészt a kijelölés, folyamatának az átgondolása, az egyszerűsített költségopciók, az ISF rendelet. Ebben a bizottság hatáskört kapott arra, hogy delegált aktusban standard mértékeket vezessen be az egységekre, és ez megint csak egyfajta jogbiztonságot hoz létre, és biztos, hogy ez tovább vinni az egyszerűsített költségopciókat. Fontos hogy hagyatkozhatunk arra a tudásra, hogy vannak, amelyek már elindultak ezek a folyamatokból, és nem fognak további problémákat okozni. Tehát egyértelműség, megkülönböztetés a hard szabályok és a soft joganyag között, fontos ezt megismételnünk. Célzott intézkedésre van szükség például a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, a területi együttműködés kapcsán, ez nagyon fontos, ugyanakkor fontos, hogy soft iránymutatást is adjunk a kapacitással kapcsolatban, és így tudjuk egyszerűsíteni a, vég, a kivitelezést. Ami az egyes intézményekkel kapcsolatos ajánlásokat illeti a bizottság számára fontos, hogy a továbbiakban is felülvizsgálja a szabályokat és eljárás a rendeleteket a már elhangzottak alapján fontos kezdeményezéseket hoznia, és a kapacitás építésben is fontos szerepet kell vállalni a bizottságnak a tagállamokban. Vannak bátorító példák, ahol a bizottság felkereste a tagállamot, és bátorította arra, hogy például az egyszerűsített költségopciót alkalmazzák. Szemináriumokat szerveztek, és így terjesztik az ismeretet azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezen módszereket felhasználni. Ami az Európai Számvevőszéket illeti, Fontos megerősíteni az együttműködést a bizottsággal, és a kölcsönös bizalmat megerősíteni a bizottsággal. Fontos az információt megosztani, ezzel is lehet növelni a bizalmon és a kapacitáson. A tagállami hatóságokkal is fontos az Európai Számvevőszéknek együttműködnie. Nemrég a Jaspersnek volt egy auditja, amelyben az Európai Számvevőszék és a lengyel legfelsőbb audit hatóság együttműködött, és ez egy koordinációs példa, amely azt mutatja, hogy hogyan lehet még tovább javítani az egyszerűsítésen. Az Európai Számvevőszéki előadások a tagállamokban megint csak növelhetik a bizalmat és a kapacitást, és ezt szerintünk bátorítani kellene. Ezen túlmenően fontos megismételni, hogy a számvevőszék fontos független véleményalkotó. Ez a rendszer szempontjából rendkívül fontos. A tagállamokra vonatkozó ajánlásaink a nemzeti szabályozások és a nemzeti intézmények számára fontos, hogy hatással vannak a folyamatokra, és sikerül egyszerűsíteni rajtuk. Van egy példánk egy tagállamból, ahol a bizottság azt mondta, hogy a közbeszerzéseket, projekteket ellenőrizni kell, nem megfelelő az ellenőrzés szintje. A tagállam azt mondta, hogy de igen, a programozási hatóságok tovább ellenőrzik ezeket, annak ellenőre, hogy már értékelték a projektet. Kiderült, hogy itt párhuzamoságokról van szó, és csak megkettőzték a munkát. Tehát valóban lehet a tagállami kezdeményezések révén is az egyszerűsítéshez hozzájárulni. A végrehajtási rendszerek és irányítási rendszerek szintjén is lehet még egyszerűsíteni. Racionalizálni lehet a programozási végrehajtási testületek munkáját, vagy bizonyos folyamatokat a végrehajtás tekintetében. Végül pedig a programozási hatóságok kapacitásán kell növelni, azáltal, hogy növeljük az ismeretüket és a tudatosságot azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik a rendszer. Ez már ö, pozitív tapasztalatokkal járt a korábbi kutatásainkból. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you. Thank you for this presentation. Now I'll be... Köszönöm szépen! Most pedig a Regi Szakbizottság képviselője szó, Kell asszony. Köszönöm szépen ezt az érdekes prezentációt. Nagyon sok olyan pontot vetett fel, amit mi is sokszor megvitattunk itt a szakbizottságban. Egy kérdésem lenne. Az omnibus eljárás létezett, kohéziós politikai kapcsán is erről lezajlottak a tárgyalások, és legkésőbb júniusban sor kerül a szavazásra a plenáris ülésen az új pénzügyi szerkezetről. Az ott elkezdett megoldás az, amit ön is támogatna? Mert Nekem talán jobban tetszett volna egy olyan válasz, ami az omnibus eljárás eredményeivel foglalkozott, ahelyett, hogy most megnézzük azt, hogy jelenleg még mi minden érvényes. Ugye előre kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy a bizottság az új rendeletben miket kínál, mit akar megváltoztatni, és el kell döntenünk, hogy az irány, ami felé elindultunk, az helyese, vagy esetleg hiányoznak-e dolgok, vagy esetleg teljesen rossz irányba megyünk el. Köszönöm szépen, Maletics asszony. Thank you very much. As Madame Crello said, we, we Ahogyan Keril asszony is elmondta, nagyon sokszor beszéltünk az egyszerűsítés lehetőségéről, és amikor az egyszerűsítésbe belevágunk, akkor általában a rendszer sok, még sokkal bonyolultabb lesz. De remélem, hogy most azért sikeresek leszünk, és egy olyan rendszert fogunk kialakítani, ami hát egy kicsit lazább lesz, rugalmasabb, harmonizáltabb. És ahogyan ön is mondta, mindez, amit ön is elmondott, ez benne lesz az új rendeletben. Említette az eh, egyszerűsített költségopciót. Valóban többen, többet kell dolgoznunk a kapacitás építésen, hogy minden a helyére kerüljön. Mm, az európai számvevők, auditorok mondták azt, hogy eh, az audit során um, az ott tapasztalt uh, szabálytalanságok um, aránya szinte nulla az egyszerűsített költségopció alkalmazásakor, tehát ez, uh, ez nagyon pozitív. Az Európai Számvevőszék a jelentésében azt is uh, leírta, hogy az szabálytalanságok mintegy 60%-a közbeszerzéssel függ össze. Ez egy egészen világos üzenet valamennyiünk számára. Technikai segítségre van szükség, szakértelmet kell a tagállamok rendelkezésére bocsájtani, hogy amikor végrehajtják, vagy lebonyolítják a közbeszerzési eljárásokat, különösen nagy projektek esetében, hogy akkor mit kell tenniük? ugyanis egy olyan rendszerben, ahol minden kedvezményezett és végrehajtott testület megpróbál kapacitást építeni, ez nem lehet sikeres, mert a dolog végén mindig is magas lesz a szabálytalanságok aránya. Egy új rendszeren belül tényleg meg kell majd próbálnunk ezzel a legkomolyabb problémával foglalkozni. Az állami támogatások szabályai a másik nagyon nagy gyenge pontja a rendszernek a közbeszerzések mellett. A legtöbb szabálytalanság eh, ezen a két területen található. Még egy dolog, amit ön is említett, eh, és amiről még utoljára beszélni szeretnénk, a bizalom. Fontos, hogy tudjunk egymásban bízni nem jó gyakorlat az, hogy az európai szinten mi mindig ellenőrizni akarjuk a nemzeti intézményeket, azután a tagállami intézmények ellenőrzik a végső kedvezményezetteket, és például magáncégek esetében vannak olyan szabályok is, hogy nekik is közbeszerzési szabályok mentén kell eljárniuk, holott itt az eszif alapok esetében a társfinanszírozási arány csak 30% a támogatható költségek tekintetében, és ezért kell alkalmazniuk a közbeszerzési szabályokat ezeknek a magáncégeknek, mi saját maguktól próbáljuk meg védeni őket. Ugyanis ugye a pénzükért minél nagyobb értéket kellene teremteni, tehát ők finanszírozzák a projekteket 70%-ban, de tényleg meg kell néznünk, hogy itt egy kicsit azért lazítani kell a szabályokon, és bízni egymásban. Köszönöm szépen! a Regiszakbizottság tagjai feltették a kérdéseiket. Feri Üröné a szó. Az első kérdés szeretnék válaszolni az Omnibus eh, rendeletek kapcsolatban. Mi általában támogatjuk az ilyen javaslatokat. Az eh, egyszeri audit javaslatot, az egyszerű értékelést, és támogatjuk az egyszerűsített költség opciót is. Látjuk, hogy ezek a kezdeményezések milyen fontosak, ha ezeket kiterjesztjük a következő időszakra is. De ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, az említett elveknek kell megfelelni, ami elhangzott, ugye bizalom, kapacitás, építés. Az egyik esetben, illetve több esetben is, amelyeket megvizsgáltuk, Hasonló folyamatot tapasztaltunk. Amikor egy konkrét igazgatási hatóság feltesz egy konkrét kérdést egy tagállamban, és ezt eh, továbbítják a bizottsághoz, iránymutatást kérve, és ilyenkor ezt a többi tagállam a bizot, azt, amit a bizottság mond, ezt fajta kemény szabálynak tekinti, pedig ez egy adott helyzetben egy adott igazgatási hatáságnak nyújtott iránymutatás volt. És így aztán egyre több ilyen dokumentum készül. A, az omnibus eljárásban tényleg megpróbáljuk a rendszereket egyszerűsíteni és racionalizálni. A fő sarokkövek az, hogy a szabályozók egyértelműek legyenek, legyen kapacitás, illetve bizalom a tagállamokban és a hatóságoknál, és akkor ezek a nagyon jó kezdeményezések eredményesek lesznek. Teljesen egyetértek azzal, Eh, ami ezen mellett elhangzott a másik képviselőasszony részéről. Önök, köszönöm szépen a részvételét, a prezentációt, azt, hogy megválaszolta a kérdéseinket. Itt a Regiszakbizottság napirendjének a végére értünk. Még az egyebek napirendi pont kapcsán kérdezem, hogy kíván-e valaki felvetni bármit is? Nem. A következő ülésünk június 20-án szerdán lesz reggel 9-től. Az elnök asszony a tolmácsok munkáját és segítségét is megköszöni. Mindenkinek kellemes délutánt kívánok, ezzel lezárom az ülést.